Dear colleagues. Kedves kollégák. Köszönöm. Köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, minden vendégünknek, hogy eljött. Üdvözlöm őket, hogy elvállalták a nyilvános meghallgatást a nagy banki jogalkotási csomagról. Köszönjük szépen, hogy elfogadták meghívásunkat, és ez a meghallgatás alapvető fontosságú számunkra a jelentés elkészítése érdekében, és nagyon lényeges, hogy elkezdjük a jogalkotási folyamatot az intézményünk részéről, olyan területen, amely alapvető fontosságú, hogy javítsuk a jogalkotást, és hogy a bank unió működését javítsuk, és úgy gondolom, hogy nagyon jó alapokon indulunk el. Köszönöm szépen! és mindkét részről megkaptuk a szükséges dokumentumokat, és mindenki ismeri a csomag tartalmát, esetleg hasznos lehet, hogy elmondom, hogy a csomagot két részre osztottuk, és itt a, a nagy kitettségi előírásokkal foglalkozunk. Még nem értük el a megfelelő alárendelési szempontokat, és erre mindenképpen visszatérünk. És a vita is valószínűleg előmozdítja majd az ügyet. Ahogy már említettem, a két csomag nagyon időszerű, hiszen és nagyon lényeges, hogy hitelessé tegyük a munkánkat ezzel. Tehát az ilyen eh, erre kell összpontosítanunk, és jövőre sokkal szélesebb alapon tudunk majd elgondolkozni ezen. Tehát én azt javasolnám, hogy ezt a két elemet válasszuk ketté, a CRSD csomagot. Nagyon fontos az, hogy a kockázat minimalizálást is sokkal erősebben a középpontba állítsuk, hogy jobban finanszírozhassuk a nemzetgazdaságunkat. És reméljük, hogy a munkánk javít majd a csomag minőségén, és ez a nyilvános meghallgatás pedig eh, megfelelő keretet ad a munkánknak, amely remélhetőleg minőségi lesz. Most pedig a két jelentéstevőnknek adnám át a szót, 5 percre. Az egy, az első a BRRD jelentéstevője Gunnar Hökmark. Köszönöm szépen. Köszönöm a bevezető szavakat, és köszönöm vendégeinknek is, hogy eljöttek hozzánk. Az én véleményem szerint nagyon lényeges, azzal a tényel indítani, hogy az elmúlt 5-6 évben eh, rengeteg eh, jogalkotás született, a tőkekövetelményekkel kapcsolatban, és a BRD egy másik ilyen szabályzás is ezen kívül még az ABC összes betűjét alkalmaztuk, hogy az európai pénzügyi piacot jobban szabályozzuk. Üdvözlöm azt a tényt, hogy ismét előre lépünk, lehetőséget kaptunk arra, hogy áttekintsük, hogy mit értünk el, és hogy mi lehet problémás. Tehát jó, hogyha különféle véleményeket hallunk a részvevőktől, hogy hogyan zajlik a végrehajtás, milyen tapasztalataik vannak a különféle csomagok, jogalkotási csomagok alkalmazásánál. Láthatjuk például, hogy a BRRD éppen tesztelés alatt van, és jó lenne tapasztalatokat is hallani, például abban a tekintetben, hogy a különféle tagállamokban hogyan alkalmazzák. és nagyon érdekes meghallgatni a különféle végrehajtási gyakorlatokat. A BRRD tekintetében nagyon fontos tény, hogy a piaci fegyelemhez ragaszkodjunk, amelyet a BRRD garantál, illetve kell, hogy garantáljon. Tehát Nagyon fontos az, hogy a felelősségvállalást is bevegyük. Ez pedig azt jelenti, hogy a piacon nagyon sok felügyelet, felügyelet van, amelyek a bankok kockázatát is szabályozzák. Amikor a BRRD-vel valóságban foglalkozunk, akkor láthattuk, hogy a befektetők nem mindig bíztak teljes mértékben, és tisztáznunk kell ebben a folyamatban, hogy ne legyenek kivételek. Hiszen a tőke bizonyos része kevésbé használható. De mindenképpen a szabályoknak az összes tőke formára koncentrálni kell, és kell, hogy érvényesek legyenek a az összes befektetési formákra a BRRD rendelkezései. Természetesen várom majd a megjegyzéseket, és Mindenképpen úgy kell alakítani a rendszert, hogy biztosítsuk, hogy a adósságot gyorsan lehessen kezelni, és ne adjunk olyan, ne közvetítsünk olyan benyomást, hogy bizonyos adósságok a bankok részéről kezelhetetlenek. Szerintem ez egy alapvető probléma. Ez egy alapvető kérdés. És hogyha megnézzük a különféle anyagokat, amelyek a csomag részét alkotják, tehát a CRD és a CRR tekintetében mindenképpen együtt kell működnünk ezen a téren, és jó magam, és Simon úr a csomag másik részének a felelőse, úgy döntöttünk, hogy ezt a lehető legjobban el kell végezni. Úgy gondolom, amit nem szabad elfelejtenünk, még egy dolog, amikor előre haladunk, még még tíz másodpercen van. Úgy néz rám, mintha már túlléptem volna az időmet. Én csak fegyelmezek. Igen, ez a piaci fegyelem. Remélem, hogy az elnök úr nem fogja aláásni itt a piaci fegyelmet. Tehát én mindenképpen szeretném garantálni, hogy olyan rendszert biztosítunk, amely stabilitást nyújt, viszont másrészt az európai vállalatok dinamikus finanszírozását is. És most, elnök úr, 20 másodperccel léptem csak túl az időmet, és ez azért van, mert olyan szigorúan pislantott rám. Köszönöm szépen. Köszönöm az előadónak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. E, mindenkinek szeretnék e, köszönetet mondani, és örülök, hogy e, itt vannak. Várom, hogy fölvegyék a, várom, hogy fölvegyék a fejhallgatót, és addig kérem, ne indítsák be a, az órát. Köszönöm tehát, hogy itt vannak. Ez a banki csomag nagyon fontos csomag, és az egyik leg átfogóbb törvényezési csomag az ECON részéről ebben a törvényezési ciklusban. Itt eh, arról van szó, hogy a bázeli eh, szabályokra alapulóan most technikai újításokra kerül sor Európai Uniós eh, szinten. Most éppen orientációs fázisban vagyunk, ez azonban egy kicsit lerövidült az, ISF 9-el kapcsolatos átmeneti szabályozások meghozása miatt. Emiatt azonban a, a nagy fontos témák, a CRD, a CRR témák során lerövidül. Ennél is fontosabb, hogy itt vagyunk. Én, mint jelentéstevő, kiválasztottam néhány fontos témát, amelyeket szeretnék felvetni, amelyek prioritást, prioritásnak számítanak, és ezekkel kapcsolatban szeretnék néhány kérdést feltenni. Az egyik az egyenlőség és az arányosság. Mindenütt a level playing fieldről van szó, tehát az egységes szabályozásról van szó, ami azonban a sokszínű európai banki piacon nagyon nehéz kis pénzintézeteket aránytalanul keményen érintenek a szabályok, és gyakran nincsen megfelelő eszközük arra, hogy az új követelményeknek megfeleljenek. És ezért arra kényszerítik őket, hogy fúzionáljanak. A Frankfurter Allgemeine Zeitungban jelent meg egy cikk, amelyben arról van szó, hogy a kisbankoknak össze kell kapcsolódniuk, fúzió, fúzionálniuk kell, és ezt a szabályozási cunámi áldozatainak tekintik. Az Európai Bizottság által eh, javasolt terveket hogyan értékeli, eh, hogyan értékeli a Finance Watch, Watch, eh, mennyiben látja ezeket arányosnak, hogyan lehetne ezeken javítani, hogyan lehet ezeket korrigálni, illetve azt is kérdezem, hogy hogyan hogy nem lehet további kivételeket tenni, illetve könnyítéseket tenni. Emellett a nagyobb kockázatot rejtő intézetekkel szemben szigorúbban kellene eljárni, ez is az arányosság részét képezi. Aztán lenne egy kérdésem a német Sparkasse, illetve az osztrák Erste Group felé, illetve a Triodos Bank képviselője felé, Önök, a kisebb bankok képviselői hogyan látják, hol van, hol lehetne a kis intézmények számára könnyíteni a helyzetet, konkrétan milyen könnyítés intézkedéseket követelnének önök? Az érdekel, az érdekel engem, hogy a CRR és a CRD-ben melyek azok a pontok, amelyek a legnagyobb kihívásokat jelentik a kisebb és kevés kockázatot rejlő intézetek számára. Aztán eh, Dea úr a Société Generál részéről öntől azt kérdezném, hogy általában a belső modellek ket használják ki a nagy intézményekben a kockázatok elemzésére, míg a kisebb és a közepes intézetek esetében a standardizált kockázat elemzési módszereket. Ön szerint melyek a belső kockázat elemzési módszerek előnyei? A Basel eh, szempontjából az output law szempontjából önök szerint melyek azok a dolgok, amelyek korlátoznák a kockázatokat? A belső modellekkel nem összeegyeztethető a level playing field, hogyan lehet ezt a dilemát megoldani? Egyes intézetek maguknak versenyelőnyt szereznek. A level playing field és az arányosság mellett nagyon fontos az egységes jelentési kötelezettség, és ezzel a témával kapcsolatban a bankok eh, képviselőitől azt, hallgatjuk, azt halljuk, hogy egyre több a bejelentési kötelezettség, és gyakran az EBA, az LKB, a nemzeti hatóságok ugyanazokat az adatokat mind-mind bekéri kis és nagy intézmények egyaránt, önökhöz teszem fel a kérdést, hogy milyen irányba kellene elindulni ezen a területen. Nem lehetne egy központi nyilvántartást létrehozni, ahová ezeket a kért adatokat mindenki egyszer betáplálná, és onnan a felügyelő hatóságok ezt le tudnák vonni. És ezzel el lehetne kerülni a kettős bejelentést, de a, ezáltal még, mégis megmaradna a felügyelet minősége. A szabályozóktól kérdezem, hogy ez megvalósítható, lehetséges-e? 5 perc, 25 másodpercet beszéltem Gunnar Hökmarkhoz hasonlóan. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen. Most akkor rátérünk az előadók előadásaira. Az első Andrea Enria, a European Banking Authority elnöke. Sok szeretettel köszöntöm, és megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Az EBA nagyra értékeli az Európai Bizottság javaslatát, hogy nemzetközi sztenderdeket valósítson meg a szabályozási keretben. Számos jelentést beadtunk a trading bookkal kapcsolatban, a szabályozási szinttel kapcsolatban, a követelésekkel kapcsolatban. A nemzetközi eh, standardek megvalósítása az európai bank eh, világban figyelembe kell, hogy vegye a KKV-kat, a különböző szintű eh, intézeteket, a azt szerettük volna, hogyha a szabályozási keret a nemzetközi sztenderdekhez beágyazódik, az Európai Bizottság a következtetéseink nagy részét elfogadta. Az Európai Bizottságnak csak néhány javaslata tér el a nemzetközi sztenderdektől egyes eh, tranzakciókkal kapcsolatos követelmények terén. Ezek a javaslatok a végső jogszabályi szövegben megmaradnának, és az EBA feladata lenne eh, ezeknek a monitorozása és a kivételek eh, felügyelete. Az egyik célja ennek a csomagnak az, hogy arányos legyen a rendszer, ahogy ez már elhangzott, az Európai Bizottság bizottságnak a eh, pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó eh, szabályozási eh, sztenderdjei, ezt figyelembe kell, hogy vegyék, figyelembe kell, hogy vegyék a hagyományos bankokat, kisebb bankokat, nagyobb bankokat. A közös európai bejelentési keret gyakran, mint aggodalom merült fel, és az arányosság a, szab- a bank szabályozásban ez túlmegy azon, hogy kevesebb követelmény legyen, a nemzeti szinten a helyi bankokat is figyelembe kell venni, Ami lényeges itt az, hogy a közös szabályok arányos alkalmazása valósuljon meg, és egy, különbs, egy megkülönböztetett compliance folyamatot kell alkalmazni. Ami a Single uh, Rule Bookot illeti, ez uh, csökkenteni a terhet, az pénzintézetekre uh, háruló terhet. A második, a második pillérbe tartozó intézkedéseket is, nagy, is üdvözöljük. A második pillérbe tart, tartozó követelmények végrehajtása nagyon eltérő a különböző tagállamokban. Aztán felvetettünk a véleményünkben néhány dolgot, amelyeket az Európai Bizottság figyelembe vett. Az első, a CRD eh, végrehajtásának első éveiből levont tapasztalataink eh, alapján. Eh, további kötelező követelményeket kellene megfogalmazni, tisztázni kell, a maximum distribution amount-tal kapcsolatos eh, elvárásokat, illetve a capital guidance, ez egy gyakorlati eszköz arra, hogy a felügyeleti elvárásokat kommunikálni tudjuk a bankok felé a stressztesztekkel kapcsolatban. A stresszteszt eh, eredmények felhasználása egyelőre nem, konz, nem következetes az értékelési folyamat során. Egyesek már alkalmazzák a stresszteszt eredményeket egy buffer létrehozására a tőkekövetelmények esetében, a mások pedig eh, kötelező érvényű kettes pillérbe tartozó elvárásként tekintenek erre. Végül a javaslat tisztázza a kettes pillérbe tartozó prudenciális elvárásokat is, és ez egy konvergensebb felügyeleti gyakorlatot tesz lehetővé. Az Európai Bizottsági Javaslat tükröz, tükrözi a 2010. decemberi jelentésünket, és a tilak elvárásoknak is megfelel. Gunnar Hökmark említett egy dolgot, amelyet nagyon fontosnak tartok, a válságmenedzsment kérdését. A magánberuházások veszteségeinek internalizálásával kapcsolatban, hogyha egy intézménynek állami segítségre van szüksége, akkor ezt egy olyan intézménynek kell tekinteni, amely akár csődbe is mehet. Benyújtottam egy javaslatot, amely az arányos rekapitalizációról szól európai szinten, egy, az, egy e- eszköz minőségi problémákkal is foglalkozó javaslat volt ez, európai minta megoldásokat dolgoznánk ki, nemzeti megoldások példájaként szolgálhatna ez. A BRRD elvárásokat is említeném, és ezek alkalmazása piaci következetességhez vezet, és fenn kell tartani a BRRD hatékonyságát és következetességét. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, most pedig Daniel Nui következik, aki az SSM uh, vezetője. Köszönöm szépen! Mi úgy gondoljuk, hogy uh, a jelenlegi jogszabályok uh, megváltoztatása nagyon is szükséges és időszerű, ezért úgy gondoljuk, hogy fontos az, hogy egyre erősebb európai rendeletet építsünk ki, a nemzetközi környezet figyelembevételével és a legutóbbi időszakra vonatkozólag az európai pénzügyi integráció tekintetében is. Éppen ezért fontos a standardek megvalósítása, amelyeknek következtében az európai intézmények ellenálló képességét javítani tudjuk. Nézzük meg, hogy mit javasolunk azzal kapcsolatban, hogy hogyan kívánjuk az LMR keretet tovább erősíteni. Mi úgy gondoljuk, hogy ezek jó lépések helyes irányba, és örülünk annak is, hogy a különböző adósságkategóriákat átkívánjuk, tehát más osztályokba kívánjuk sorolni, és ezen keresztül az új követelményeknek megfelelővé tudjuk tenni a rendszert. Szeretnénk egy olyan megoldást javasolni, amelynek következtében a Bélin eszközök hatékonyságát javítani tudnánk a rendeleten belül. Szeretnénk egy szorosabb felügyeleti rendszert megvalósítani harmadik országbeli bankcsoportok felügyeletével kapcsolatban, amelyek az Európai Unióban tevékenykednek. Minimalizálni szeretnénk a fragmentációt, ezen keresztül az európai anyavállalatok csak olyan pénzügyi, illetve hitelintézetek lehetnek, amelyek az Európai Unióban van nekik székhelyük, illetve harmadik országbeli nagy csoportokra is gondolunk, nem csak helyi intézetekre, ami a jelenlegi helyzet. Ezen keresztül a tőke menedzsment rendszerét javítani tudnánk az Európai Unión belül, és az SSM-en keresztül hozzá tudnánk jav, járulni ahhoz, hogy az egész rendszer sokkal ellenállóbb legyen. Számunkra elsősorban fontos az, hogy a felügyeleti rendszerek megfelelő eszközökkel rendelkezzenek, és ezen keresztül csökkenteni tudjuk a kockázatokat. Nem minden helyzetre lehet előre felkészülni jogalkotási szempontból az egyes pilléren belül, éppen ezért a felülvizsgál, a felügyeleti szerveknek is a saját hatáskörükön belül is el kell tudniuk járni, és ehhez megfelelő eszközökre van szükségük tovább erősítenénk a konvergenciát a legfontosabb aspektusok szempontjából. Keretbe szeretnénk mindezt foglalni a különböző kockázatok megítélése szempontjából megfelelő jelentéstevési kötelezettségekkel együtt, annak érdekében, hogy a kockázatok között különbséget lehessen tenni. És előnybe lehessen részesíteni az erősebb bankokat, illetve a biztonságosabb bankokat a kockázatosabbaknak ítéltekhez képest. A kockázati tőke esetében nagyon nagy tapasztalataink gyűltek össze, és szeretnénk az eszközeinket tovább javítani ezen célok megvalósítása érdekében. Megfelelő harmonizációra van szükség az európai eszközök tekintetében. Itt főként arra gondolunk, hogy tőke megfelelést szeretnénk megvalósítani azokban az esetekben, amelyeket nem mm, fedik le teljes mértékben a könyviteli szabályok. Nem szeretnénk új MPL-eket találni a rendszerben, Éppen ezért a kockázati standardokra vonatkozó elemzéseket erősíteni kell. A globális szabályokat az európai specifikum vagy speciális helyzethez kell hozzá igazítani. Nagyon sok olyan intézkedés van, amelyeket nem teljes mértékben amelyek nem teljes mértékben szolgálják ezeknek a céloknak a megvalósítását, tehát ahol a nemzetközi standardoktól eltérés mutatkozik. Nézzük, hogy milyen lépések szükségesek, a nagyobb arányosság az sokkal jobb szerintünk, a kisebb, egyszerűbb bankok vagy bankrendszer létrejötte érdekében, tehát itt úgy gondoljuk, hogy a bankok már az információ átadás tekintetében megtették a rájuk kötelező szabályok megvalósításához szükséges lépéseket, és úgy gondoljuk, hogy tovább kell harmonizálni a nemzeti opciókat a diszkrecióval kapcsolatban. Ezen kívül a jogalkotó átmeneti intézkedéseket kell megvalósítson az IFSR 9 megvalósítása érdekében 2018-ban kell ezt megvalósítani. És végül pedig szeretnénk a korai beavatkozási rendszereket is tovább javítani, annak érdekében, hogy hatékonyabb és teljes mértékben felhasználható, hatású és hatásos legyen ez a rendszer. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Következő felszólalunk Dominik Laborieu, aki pedig az SRB igazgató tanácsában dolgozik. Köszönöm szépen! Kedves parlamenti képviselők, köszönöm szépen, hogy meghívtak a mai napon, hogy részt vegyek ezen az ülésen. Szeretnénk itt nagyon fontos kérdéseket megvitatni. Most jobban, jobban hallható? Köszönöm. Hát már 15 másodpercet el is veszítettem ezzel, tehát nem, még egyszer én is szeretnék a tartalmi kérdésekre fókuszálni. Most nem a felügyeleti rendszerről szeretnék beszélni. Mi nagyon örülünk annak, hogy az Európai Bizottság felül kívánja vizsgálni az adott jogszabályokat, és szeretnénk megköszönni a bizottságnak a munkáját ezzel a fájlal kapcsolatban. Az Európai Bizottsági Javaslat tovább bár, tehát világosabbá teszi az egész rendszert, és azt, hogy hogyan tudjuk mindezt felhasználni az európai kontextusba helyezve. Az Európai Bizottság javaslata a TILAG standardok egyes pillérbeli részével kapcsolatban, és egy esetleges kettes pillérre vonatkozólag fontos, hogy kimondjuk azt, hogy nem szabad, hogy az intézmények, amelyeknek szisztemikus hatása van az európai rendszerre, mm, el, tehát hogy ezek eluralkodjanak a rendszeren belül. Fontos lenne az egyenlő esélyeket biztosítani, és ehhez szeretnénk kihangsúlyozni azt, hogy a GC és más ezzel összehasonlítható, szisztemikus relevanciával rendelkező intézmények közötti helyzetet egyelővé tegyük. Éppen ezért mi nagyon örülünk annak, hogy a kötelező jellegű alávetettséget szeretnék megvalósítani a bizottság részéről, és alapvetően az egyes pillérbeli követelményeket nem csak a g szekre vonatkozólag, hanem más intézményekre való kiterjesztését is támogatjuk. Számunkra Fontos az is, hogy a jelenlegi rugalmasságot megőrizzük, valamint a megvalósíthatóságot, hogy a minőséget, a szintet és a helyszínt figyelembe lehessen venni az egyes intézményekre szabottan. Tudjuk azt is, hogy itt a kötelességek vagy kötelezettségeket erősítenünk kell, de mi nem vagyunk meggyőződve arról, hogy ez tényleg szükséges lenne. Az egyes pillére vonatkozólag az lenne a cél, hogy az Európai Unió a nemzetközi követelményeknek megfeleljen a 19-es és a 22-es tekintetében, és rugalmasságot a megfelelő átmeneti időszakokat biztosítani kell, tehát arányosan kell megvalósítani mindezt, mert nagy kockázatokat rejt magában az is, hogyha túl hosszú az átállási idő. Ahogy Daniel is elmondta, mi alapvetően támogatjuk azt, hogy gyorsan lépjünk, mert jogbiztonságra van szükség a hitelpiacon, ezen keresztül tudjuk biztosítani a bankok megfelelő részvételét a piacon. Nem szabad, hogy a rendszer ne legyen eléggé világos. Azt hiszem, hogy ez a kulcs ahhoz, hogy megfelelőképpen alkalmazni lehessen nemzeti szinten is. Ami a moratóriumot illeti, Itt a hatáskör tisztázása a legfontosabb, tehát nem szabad sem azt biztosítani, hogy túl szűk legyen mindez, sem pedig az, hogy túl tágértelmezést kapjon. Mi alapvetően a moratóriumot támogatjuk, és úgy gondoljuk, hogy a felügyeleti moratórium alkalmazása után a piacra való visszatérés nehéz. Amennyiben mindkét moratóriumot fenntartjuk, akkor úgy gondoljuk, hogy a kooperáció rendkívül fontos, az együttműködés, és egy általános záradékot is szeretnénk bevezetni, mert ez mindenképpen jó lenne arra, hogy európai szintű harmonizáció következzen be ezen a területen. Támogatjuk végvezetül azt is, hogy közbenső intézkedéseket alkalmazzunk, és amennyiben megfelelőképpen végrehajtják ezt a csomagot a bizottság részéről. Úgy gondoljuk, hogy ezen keresztül a bankok még tovább erősíthetik ellenálló képességüket, és a csődhelyzetek esetében is a rendszer ellenálló lesz, meg tudjuk őrizni a betétesek tőkéjét, tehát az európai kereteket tovább tudjuk erősíteni. Köszönöm szépen! Most pedig itt vannak a Nemzeti Felügyeleti Szervektől ketten, Erik Tedén, aki Svédországból érkezett, a Svéd Pénzügyi Felügyeleti Szervezettől. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves képviselők, köszönöm szépen a meghívást ide Brüsszelbe, hogy beszélhetek az új bankszabályozási csomag alkalmából. Mindenképpen eh, nagyon nagyra tartom azt, amit az Európai Parlament tett. A válság óta az európai bankok jobban tőkésítettek, és ellenállóbbak a válság ellen. Azonban még nem értünk az út végére, hogy teljesen átalakítsuk és ellenállóbbá tegyük a bankrendszert. És az új bankügyi jogalkotási csomag egy nagyon nagy lépés lesz előre. Én most a felügyelet nevében szeretnék szólni, hogy hogyan lehet a rendszer szerű kockázatokat a bankok esetében felbecsülni. A svéd szempontokról beszélnék. Az első diám a rugalmasságról és a harmonizációról szól. Ezek nem ellentétek, ezeknek együtt kell létezniük. A harmonizáció azt jelenti, hogy minimális normákat alakítsunk ki, hitelessé tegyük a bankokat, és megfelelő eszközöket adjunk a kezükbe, hogy felbecsüljék a kockázatokat. Másrészt a rugalmasságot hangsúlyoznám, a rugalmasság is nagyon lényeges, és szükséges, hogy egy holisztikus kockázatbecslést tartsunk, hogy az eszközöket megfelelő módon kiválasszuk, amelyek egy országra vagy egy adott régióra jelentetnek veszélyt. A rugalmasság nem létezhet kockázat nélkül. És megemlíteném azt is, hogy viszonylag nagy költségekkel jár a kockázatbecslés, és néha el is túlozták a kockázatbecslés fontosságát a vitában. Most nézzük meg a bankrendszer méretét. Tehát az európai bankrendszerek nagyon eltérőek. Nagyon eltérőek a kettes pillér átültetésében. És uh, itt a svéd bankrendszert mutatnám be. A svéd bankrendszer viszonylag közel áll a brit és holland rendszerhez, viszont érdekes, hogy több bank van, háromszor annyi bank van Svédországban, mint például a szomszédos Finnországban, és kétszer annyi, mint itt Belgiumban. Tehát ez azt jelenti, hogy a kockázat is magasabb. Nagy méretben függünk a nagykereskedelmi tőkésítéstől, ez pedig eh, jelentős kockázatot eh, jelent, rendszer szintű kockázatot is jelenthet. Elég sokat beszéltünk már a háztartásoknak nyújtott kölcsönökről, és eh, az árak növekedésével, az ingatlanok árainak a növekedésével a kockázat is növekedett elképzelhető, hogy más időben, máshol ezek az adatok nem így néznének ki, de Svédországban azt látjuk, hogy nagyon nehéz előre jelezni a jövőbeli kockázatokat, éppen ezért kellene jobban felkészülni a kockázatokra, jobban kellene a válság kezelési eszközöket alkalmazni, és nem csak Svédországban, hanem az összes tagállamban a rendszer szintű kockázatokat a kettes pillérben szabályozzák, és az új bankügyi jogalkotás pedig eh, véleményem szerint eh, a pénzügyi kockázatok felbecslését egy kicsit megnehezíti. Svédországban mindenképpen, de szerintem Európa más országaiban is. Most azzal zárom mondandómat, hogy a rugalmasság és a harmonizáció összetartoznak. Tehát erről szól ez a kép, amit most látnak. Európában nagyon különbözőek az időjárási viszonyok, és ugyanilyen különbözőek a bankrendszerek is. Svédországban a törvény írja elő, hogy december 1 -e és március 31-e között téli gumit kell használni. Tehát aki nem használ téli gumit, az megsérti a jogszabályt. És használjunk téli gumikat a bankrendszerben is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm. Most pedig örömemre szolgál, hogy üdvözölhetem Eliza Ferreirát. Tudom, hogy nagyon keményen dolgozik a Banco de Portugal igazgató tanácsában, és most átadom a szót. Köszönöm szépen. Örülök, hogy itt lehetek. Köszönöm, hogy megoszthatom tapasztalataimat a képviselőkkel. Már 20 éve dolgozom a Banco de Portugal igazgató tanácsában, és a felügyelő tanács tagja is vagyok, amelynek Daniel az elnöke. Igen, én is megerősítem, hogy a bankunió olyan rövid idő alatt került kialakításra, hogy ö, csoda, hogy ilyen sikeres. Az Ekon szakbizottság tagjainak köszönöm, hogy itt vannak, Daniel, Dominik, André, az előttem szólók is mind gratuláltak ehhez a hihetetlen sikertörténethez. Az óriási eredmények ellenére úgy gondolom, hogy kiváló lehetőséget kaptunk, hogy javítsunk a helyzeten. Nyilvánvalóvá vált, hogy sok láncszem hiányzik még, stabilizáló elemek ebben a projektben, amelyeket eh, ebben a szakbizottságban szeretnének pótolni. Hallottuk az előbb a téli gumi példáját, tehát, és az jutott az eszembe, hogy néha olyan autóval megyünk, amelyen teljesen mint, hogy téli vagy nyári gumi van, de nincs bennük levegő. A bankunió a makrogazdasági fellendülésen alapul. Ez a makrogazdasági fellendülés azonban nem mindenhol következett be ugyanolyan módon. Nagyon fontos, hogy hogyan viszonyulunk a válság különféle szempontjaihoz. Nagyon lényeges az, hogy új eszközeink legyenek. A jelen körülmények között a BRRD áll rendelkezésünkre, és ezeket pedig a külön tőke is alátámasztja. Tehát igazából alacsonyak a kamatok, alacsony a megtérülési lehetőség, ez pedig a gazdagsága jólét eltorzított transferéhez vezethet, amely nem jó a stabilitásnak. Ez történik, amikor a nemzeti szinte meglévő aggályok eh, kísérik a pénzügyi stabilitás létrehozását. A nemzeti eszközök gyakran már nem elégségesek a helyzet kezeléséhez. Tehát mindenképpen nemzeti szinten van szükség a finom hangolásra, azonban átfogó intézkedésekre van szükség. Tudjuk, hogy nincsen közös eh, biztonsági háló a befektetők részére, ez pedig azt jelenti, hogy számos kockázatcsökkentő intézkedés létezik. Azonban nincsenek kockázat megosztó intézkedéseink. Ez pedig azt jelenti, hogy meg kell néznünk, hogy az újra tőkésítést milyen szempontok alapján hajtjuk végre. Garantálni kell a megfelelő eszközöket, eh, és erről szól az Egységes Szanálási Testület munkája is. Egy 8%-os eh, minimális megfeleléssel és 5%-os eh, megtérülés mutatóval szinte lehetetlen elérni ezeket a célokat. És természetesen nehézségekkel is szembesülünk, amikor a pénzügyi stabilitásról beszélünk. Lényeges az a tény is, hogy a betétekben van, vannak a tartalékok, azonban ez a kontinuitást is veszélyeztetheti. És az egész pénzügyi rendszere kihathat. Tehát ez nem működik hiba nélkül. A BRRD nem vette teljes mértékben figyelembe, hogy a bankok nem tudnak megfelelni minden előírásnak. Ez azt jelenti, hogy azok a bankok, amelyek főleg a betétekre épülnek, nagyon nehéz helyzettel szembesülnek majd. És ezek a bankok csak nagyon nagy költségekkel tudják majd kivédeni az elkövetkezendő válságokat teljes mértékben osztom azt a nézetet, hogy az intézményes veszteségeket a befektetőknek kell viselniük, és nem az egész társadalomnak. Tehát amennyiben a bank veszteségeket termel, akkor azt az ügyfeleknek kell megfizetniük, és nem a társadalomnak. Ezen kívül nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy Európában az egész bankrendszer nemzeti keretek között működik. És ez óriási különbségeket eredményez Európában. A stabilizációs elemek említése az utolsó pontom, és egy rendszer-szerű megközelítést javasolok, mint ahogy előttem Andrea, hiszen szükségünk van azokra a stabilizációs elemekre, amelyek eddig még nem léteztek. Végezetül pedig szeretném még egyszer megköszönni a meghívást, a figyelmet, és remélem, hogy a bankunió finom hangolása eredményes lesz, és fel tudjuk készíteni a bankjainkat arra, hogy elén álljanak a válságjelenségeknek, és hogy védjük a befektetőket és az adófizetőket. Köszönöm szépen, és örülök a vitának. Köszönöm. Köszönöm szépen, Eliza. Tehát igazából nem csak a gumikban is levegő, hanem néha az az érzésem, hogy kereke sincs annak az autónak. Köszönöm. Köszönöm az összes felszólalónak, és most átadom Winburn asszonynak a szót a brexites kötelezettségei között levezetheti az ülést. Thank you very much. Um, we've just uh, read... Köszönöm szépen. Egy kicsit uh, átbeszéltük, hogy kinek mennyi időt tudunk adni. Mindenkinek három percet tudunk adni, nem két percre korlátozzuk, ahogy eredetileg is mondtuk, de, hogy, de kérem, hogy mindenki tartsa be a három percet, ez nagyon hálás, hálás lennék. Az első hozzászóló, hogyha sikerül az első fordulót lezárni, és a válaszokat is, akkor lesz egy spontán hozzászólási kör is. És E, először is e, Beckhardt Bult a néppárt részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen mindenkinek a részvételt és a hozzászólásokat. Amikor az előző torvány, törvényhozási ciklusban e, beszéltünk a saját tőke elvárásokról, aztán a BRRD-t bevezettük, és létrehoztuk a Single Resolution, tehát az egységes szanálási bordot. Úgy gondoltuk, hogy létrehoztuk a legfontosabb célt, tehát az európai adófizetőket megvédeni attól, hogy ők fizessék meg a csődbe ment bankokat. Én azt szeretném, hogyha továbbra is egységesen ezt a célt tartanánk szem előtt. Azonban a jelenlegi helyzet azt mutatja, hogy ahelyett, hogy a jelenlegi szabályokat alkalmaznánk, már most kivételeket keresünk. Ezért az Európai Helyreállítási Hatóság elnökét, Leborot, illetve Tenkén urat, illetve Eliza Ferrérát arról szeretném kérdezni, hogy mi a helyzet a bank, hogyan tudnánk jobban biztosítani a bankcsomag felügyeletével, hogy az európai adófizetőket jobban védjük. A jelenlegi Európai Bizottsági Javaslatban mit lehetne tenni annak érdekében, hogy egy magas szintű emrelt biztosítsunk, és nem fontos-e az önök szerint, hogy a, a szanálási hatóság mérekelési jogkörét növeljük, ahelyett, hogy csökkentenénk? Aztán a tilak kivételekkel mi a helyzet, illetve az utolsó kérdés, az alárendelés az önök vége, vég, véleménye szerint nem kellene -e ezt az új szabályokra is kiterjeszteni, az új intézkedésekre is kiterjeszteni? Köszönöm. Köszönöm szépen, Burkhardt, ez nagyon e, hatékony volt, és most Pervans Perez következik a szociáldemokraták részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a meghívottaknak. Hadd emlékeztessek mindenkit arra, hogy ebben a csomagban van egy olyan szöveg, amely most nem a téma, a csőd tel kapcsolatban, pedig ez is nagyon fontos. Hadd térjek vissza a hitelezők hierarchiájára, ezt önök is említették, és a meghívottaktól azt kérdezem, hogy ez a kérdést hogyan, mennyiben kell sürgősnek tekinteni, és azok a fejlemények, amelyeket a bizottság javasolt, egy külön javaslatban mennyire szükséges ezekkel foglalkozni, ezeket felgyorsítani, ez még nem sikerült tisztázni. A második dolog a kockázat csökkentésre vonatkozik, hiszen engem nagyon meglepett, illetve nagyra tartom azt a munkát, amit végeztek ezzel kapcsolatban, a kockázat csökkentéssel kapcsolatban, de úgy tűnik számomra, és itt azt hangsúlyoznám, hogy egy nagyon rövid távú megközelítést alkalmaznak a kockázat csökkentéssel kapcsolatban. Még a, és a gazdasági kockázatokat rosszul um, ítélik meg. A jogszabályok nem veszik figyelembe azokat a kockázatok, amelyek például a széndiokszid kibocsátással kapcsolatok, illetve a szén alkalmazás használattal kapcsolatban kapcsolatosak, illetve eh, alá, alulértékelik a eh, szociális, környezetvédelmi, társadalmi eh, kockázatokat. Az Európai Bizottság egy magas szintű szakértői csoportot hozott létre a fenntartható finansz, pénz pénzügyekkel kapcsolatban. Én azt tartom fontosnak, hogy a pénzügyi szabályozás legyen koherens, a kockázatok csökkentésének feleljen meg az energetikai és környezetvédelmi témákban is a green and brown asset sem elhanyagolható, és kérdezem hogy ezt a kérdést nem kellene újra napirendre tűzni e bázeli témák megtárgyalásakor. Nagyon sok javaslat felmerült már. Lenne még egy kérdésem, nem kell -e harmonizálni az arányosság fogalmát egyáltalán? A CRD-ben, a CRR-ben más-más megfogalmazások e, vannak, az arányosság e, összefügg a komplexitással, a mérettel, illetve a kockázat meglétével, és ezekből kell kiindulni. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen Pervansnak is. Az EKR kollégám késlekedik, mert az ITER-ben, ITRE-ben szavazás van, úgyhogy felolvasom a kérdését. A moratóriumi e, eszközökkel, illetve a 29 per a e, cikkkel kapcsolatos ez. A moratórium eszközökkel kapcsolatban két típusú ilyen eszköz van. Az egyik a e, szanálás előtt merülne fel öt munkanappal, a második pedig a szanálás után, amelyet a szanálási hatóság dönt el, és ők, dönti el, ők döntik el, hogy a szanálási folyamat során milyen eszközöket tudnak használni. A bank tevékenységének öt munkanapra, tevékenységek öt munkanapra való felfüggesztése túl soknak tűnik a szanálás megkezdése előtt, ez teljesen világosá teszi, hogy az intézmény hát bukásra van ítélve. A második pedig, hogyan lehet az, azonban másrésztről pedig az eszközök értékelése öt nap alatt túl kevés időnek tűnik, tehát valószínűleg inkább a hat hónap lenne itt megfelelő, nem az öt nap. Már a tevékenység felfüggesztésének két napos határideje is már megfogalmazódott, a tagállamok a saját nemzeti hatalmukat vagy kompetenciákat kiterjeszthetik, és további moratórium intézkedéseket vezethetnek be. Ezek az új moratórium illetékességek önök szerint valóban hasznosak-e a helyzet megítélésében, és nem inkább arról van ez szó, hogy az Európai Bizottság részéről egy hatástanulmányt kellene előbb elkészíteni. Korái a szó. Köszönöm szépen. Ez az egész csomag arra vonatkozik, hogy megakadályozzuk azt, hogy egy újabb pénzügyi válságra kerüljön sor. A fintek jelentéstevője vagyok, nem szabad elfelejtenünk, hogy a jövőben is kell tekintenünk. A fintekkel kapcsolatban meg vagyunk meg vagyok győződve arról, hogy vagy mi eszünk, vagy minket esznek meg hogyha valaki enni szeretne, és nem szeretné, hogy megegyék, akkor beruház, be kell ruháznia a szoftverbe és a digitális képességekbe. Hogyha megnézzük a szoftvert, a probléma a következő. Az Európai Unióban a szoftver egy, egy immateriális érték, egy eszköz, és ezt az elszámolásban máshogy kezelik, és ezért ez nem ösztönzi a szoftverfejlesztést és az ebbe való beruházást. Az Egyesült Államokban ez egyéb eszközök alá tartozik, és ezért nem kell leírni. Az európai biztosítási iparban az, ezek az immateriális javak máshogy jelennek meg, nem kell ezeket levonni, a kérdésem tehát a következő, egyetértenek-e abban, hogy a szoftverbe való beruházás ugyanaz a gazdaság, ugyanazt a gazdasági e, és e, ipari e, vagy üzleti értelmet követi, függetlenül attól, hogy melyik iparágról van szó, vagy melyik ágazatról van szó. A a harmadik, azok a harmadik országok, amelyek a szoftverre vonatkozóan nem követelnek leírási kötelezettséget, ezt nem tekintik diszkrepanciának, de ez nem ez akkor oda vezet, hogy a, nem egyforma szabályok vonatkoznak az európai intézményekre. A harmadik kérdésem a digitális képességekre vonatkozik. A digitális tehetségek versenye nem csak a pénzügyi ágazatokban, hanem más területeken is meg, megjelenik. Mindannyian ugyanazokért a szakértőkért küzdenek, az ő megnyerésükért küzdenek. A kérdésem tehát a javadalmazásra vonatkozik. Mennyiben hozzunk létre a ágazat esetében hátrányt, abban a tekintetben, hogy megszerezzék a leginkább rátermett és digitálisan képzett agyakat. Köszönöm szépen, most a zöld frakció hozzászólója következik. Köszönöm szépen. Egy alapvető elvi felvetésből kellene kiindulni. Természetesen azt támogatjuk, hogy a bankok állami bankok kellene, hogy legyenek, közbankok többségükben legalábbis. Ezek a javaslatok, amelyekről beszélünk, itt Ezekkel kapcsolatban szkeptikusak vagyunk, vannak fenntartásaink, hogy valóban eh, sikerül-e a pénzügyi ágazatot eh, szabályozni. Eddig eh, az mutatkozott meg, hogy ez nem e, sikerült. Az első kérdésem egy általánosabb kérdés. E, most itt arról van ugye szó, hogy ez egy nagyon összetett szabályozási rendszer, és kételkedünk benne, hogy ez valóban hozzájárul a, meg, a megoldáshoz. Hiszen egyes bankok még mindig túl nagyok ahhoz, hogy, hogy, hogy csődbe menjenek. Hogyan tudjuk garantálni, hogy a munkaadókat megvédjék, védelmezzék, és hogy a bankok által elkövetett hibákat ne az adófizetők fizessék meg. A pénzügyi rendszer tehát nem lehet nem lehet folytatni az eddigi koncentrációt a pénzügyi ágazatban. A következő kérdésem pedig a német szövetségi bankkal kapcsolatos. Mi a helyzet ott a tilakkal? Itt, ott van a 13 rendszer szintű bank, amelyeknek Európában vannak vannak lányvállalatai vagy fiókjai, de vannak egyéb releváns bankok is, itt is ez megelőzés nagyon fontos kérdés. Aztán a rekapitalizáció a megelőzés érdekében Olaszországban erre került sor. Megállapították, hogy a rendszer nem tudja megoldani a problémákat, és felmerül bennem a kérdés, hogy mi a helyzet a jövőben, ezek a, ezeket a problémákat az adófizetőknek kell, aztán a végén megint csak megfizetni. Az Európai Bizottság javaslata egyes szereplőket kizár, ezzel kapcsolatban is fontos a kérdés. Aztán van még egy kérdésem Labrió úrhoz, az ő véleményét szeretném meghallgatni. A senior non-preferred aktívak klauzulával kapcsolatban ezt hogyan látja? Thank you for the Greens, Van Sven Gigolt következik a zöldek nevében. Köszönöm szépen. Először is nagyon örülök annak, hogy Elizát ismét itt köszönthetjük, és gratulálok a munkádhoz. Lenne egy kérdésem hozzád. közös munkánk révén te még bizonyára emlékezzel arra, hogy mindig is támogattuk azt a dupla stratégiát, hogy csökkentsük a kockázatokat, és osszuk meg azokat, de te azt mondtad, hogy ez még nem jól működik. Szerinted a parlament mit javasolhatna annak érdekében, hogy a bankunió kockázat megosztási részét javítsuk? Nui asszonyhoz következő a kérdésem, köszönöm a véleményét, és azt is, hogy konkrét javaslatokat fogalmazott meg, több Európát kérve ebben a csomagban, és azt gondolom, hogy egyet is érthetünk a legtöbb dologgal, amit felvetett ön. Éppen ezért még két kérdésem lenne. Az egyik arra vonatkozik, hogy először is úgy gondolja-e, hogy több harmonizációra van szükség a makrogazdasági felügyeleti rendszerben, illetve az ehhez kapcsolódó eszközök terén, és a parlamentnek konkrét javaslatokat el tudná juttatni ezzel kapcsolatban, másodszorban pedig a bizottsági javaslat sajnos anélkül érkezett, hogy mennyiségi hatásvizsgálat történt volna. Tehát nem tudjuk, hogy pontosan miben nyilvánul meg a kockázat csökkentés, lesz-e egyáltalán ilyen, vagy sem a kettes pillérbeli változások következtében. Vagyis a tőke megfelelés tőke iránymutatása változik az SSM tekintetében. 155 milliárd euróról van szó, a korábbi kötelező követelmények ilyen mértékben alakulnak át egy ajánlott követelményé. Ezen keresztül ön szerint nem növekszik a kockázati szint, és hogyan lehetne ezeknek az intézkedéseknek a hatását mérhetővé tenni. És végül pedig Andrá Enriához és Lúi asszonyhoz a következő kérdésem lenne. Az IBA e és az ICP e hogyan javus, milyen javaslatokat tehetnek ahhoz, hogy az arányosságot növeljük a bankra vonatkozó javaslatokban. Alapvetően a kisebb intézeteket nagyon rosszul érinti mindez, hogyha az önök intézményei javaslatokat fogalmaznának meg felénk, jogalkotók felénk, hogy az arányosság elvét hogyan tudnánk javítani, és ezen keresztül a bankuniót hogyan tudjuk tovább erősíteni, hiszen alapvetően büszkék lehetünk rá. Köszönöm szépen Sven, és köszönöm, hogy megőrizte az időkorlátokat, az ENF következik. Akkor az FDD következik először, köszönöm. Két gyors kérdésem lenne. Az első Laburió úrhoz és az átláthatóságra vonatkozóan fogalmaztam ezt meg. A többi árnyékjelentéstevővel együtt beszéltünk erről, hogy mit lehet tenni ezen a területen, vagyis főként a döntések tekintetében, hiszen a Single Resolution Board döntései nagyon nagy hatással lehetnek egy-egy bank életére, és akár szisztemikus hatással is lehetnek, és alapvetően ezek bizalmas információk, tehát jó lenne, hogyha bizonyos információk nem jutnának köz kincsé, nem válnának közkincsé, hogy nehogy pánik alakuljon ki a piacokon. De vannak olyan információk is, amelyek már nem olyan információk, amelyek titkosnak minősülnek, ezeket meg lehetne javít, jelentetni, és lehet-e definiálni egy olyan időhatárt, amely után az átláthatóság jegyében az döntéshozatalra vonatkozó információkat meg lehet jelentetni mondjuk hat hónap vagy egy év után. Mit gondol ön erről? És aztán Enria úrhoz a következő kérdésem. Mindenki tudja, hogy a spekuláció általában mennyire, is, mennyire érdeklődik a non-performing loans piacai iránt, már csak azért is, mert bizonyos helyzetek, válsághelyzetek kezelése kapcsán nagyon nagy ö, ilyen ö, nem fizető hitel csomagot dobtak piacra, tehát nagyon alacsony áron, és aztán végül is kiderült, hogy mégsem voltak ezek ennyire rossz helyzetben, tehát ez egy spekulatív megközelítés volt. Lehet, hogy érdekes lenne az is, hogyha egy olyan rendszert is létre tudnánk hozni, amelyben monitorozni tudjuk, hogy a non-performing loans pontosan mit fed le, és hogy ne legyen egy túlságosan egyszerű és nagy profittal kecsegtető piac ez a spekulátorok számára el kellene kerülni azt, hogy a spekuláció ezeknek a hiteleknek a kezelésében túl nagy eszközökhöz jusson. Köszönöm. ELNF nevében. Benoît Monod, nem? Nem akkor azt hiszem, hogy az első kérdéssort lezárhatjuk. Tudom, hogy nagyon sok kérdés érkezett, elképzelhető, hogy vannak konkrét kérdések is egyes felszólalókhoz, de kérem, hogy két-három percben a panelisták válaszoljanak a feltett kérdésekre. Nem kell minden kérdésre persze választ adni. Andrea úr, esetleg kezdeni ön? Köszönöm szépen. Először is elnézést kérek, hogy nem fogok tudni minden kérdésre választ adni. Kezdjük azzal, hogy hogyan akarjuk védeni az adófizetők pénzét, illetve a nem teljesítő hitelek rendezésének kérdésére is kitérnék ebből a szempontból. Lehetnek olyan helyzetek, amikor egy bank vagy több bank nem áll mondjuk konkrétan a tönk szélén, de nagyon alacsony a profitabilitása, és nagyon nagy méretű rossz hitelt tartalmaz a csomagja. Ezekben az esetekben ezt a folyamatot állami támogatással is fel lehet gyorsítani, de itt alapvetően az a kulcsfontossági kérdés, hogy milyen szabályok mentén tesszük ezt meg. Tehát a követelményeket hozzá kell igazítani a helyzethez, és az állami támogatás mindenképpen a megfelelő szabályok betartásával kell megvalósuljon. Tehát alapvetően én nem mondanám azt, hogy ez rossz, de specifikus felhasználását javaslom specifikus helyzetekre ennek az eszköznek. A legutolsó felszólalással kapcsolatban ugye kb. 10-15 olyan spekulatív felvásárló van, akik pontosan tudják, hogy mibe fektetnek be. Ez egy nagyon specializált piac. Úgyhogy ezen keresztül ki lehet egyensúlyozni a két oldalt, és hatékonyabbá lehet tenni a piacokat. Ezen kívül mi támogatjuk a, azt a javaslatot, amely arra vonatkozik, hogy hogyan tudjuk harmonizálni a különböző koncepciókat, szubordinációs kritériumok mentén. Egyébként dolgozunk ezen az ügyön, és jelenleg nagyon nagy a likviditás a piacon, és nagy az igény az ilyen eszközök iránt is, és ezért a bankok is megpróbálják hozzá igazítani termékeiket a jelenlegi jogi keretekhez, de itt további jogalkotásra van szükség. Ami az arányosságot illeti, tényleg megpróbáltuk arányosan megfogalmazni a javaslatainkat, itt három kérdésről van szó. Egyrészt már most is arányos a rendszer, vagyis jelenleg már a helyzet elég jól alakul, de a bizottság alapvetően egyfajta digitális kézikönyvet dolgozott ki, és ezen keresztül a bankok tudják, hogy pontosan milyen szabályoknak is kell megfelelniük. A második kérdés az egyszerűsítés, főként a reporting területén. Itt egy keretet kell megtartanunk, és jobb koordinációra van szükség. Harmadsorban pedig vannak olyan területek, amelyek az egyszerű bankokat nehéz helyzetbe hozzák, és itt is reformra van szükség. Dominik is utalt arra, hogy mi azt javasoltuk, hogy a más szisztemikus szempontból fontos intézményekre is, vagy intézetekre is terjesszük ki ezeket a követelményeket. És itt le is kell zárnom a felszólalásomat. Köszönöm szépen, Nui asszony. Sajnos, igen, a mikrofon bekapcsoltam. Nos, a szadófizetők pénzének védelme szempontjából a probléma abban ragadható meg, hogy nem mindenki van tisztában azzal, hogy mit is veszhet akkor, amikor banki javas, banki értékpapírokba fektet be. Itt javaslatokra van szükség, hogy átláthatóbbá tegyük ezt a piacot. Természetesen én egy hosszabb szöveget is meg fogok jelentetni ezzel kapcsolatban, úgyhogy aki ezt a kérdést feltette, azt kérem olvassa el a vonatkozó tanulmányomat. Nézzük akkor a tőkét. Nagyon sok olyan eh, elem jelenik meg a piacon, amelyeket eh, nagyon sokáig toleráltak eh, a piacon. Erre most már nincsen lehetőség. A negatív badwillekre gondolok például, illetve az IT-ra, amely kevésbé teljesít jól, amikor problémák mutatkoznak. Hogy az információkat mikor kellene megjelentetni, nos hát az átláthatóság fontos, és ezt meg is próbáljuk megőrizni. Ugyanakkor nem lehet minden döntést teljes átláthatóság mellett megalkotni, mert ezen keresztül több kockázatot vállalnánk, és több lenne a hátránya, mint az előnye ennek. Európában az LMR megvalósítását kell arányosan biztosítani, ez teljesen egyértelmű. Vannak kisebb bankok, amelyek kevésbé szisztemikus jellegűek piaci szempontból, és ami a leverage ratio-t illeti, ezzel kapcsolatban azt gondoljuk, hogy ez a lehető legközelebb kell álljon ahhoz a definícióhoz, amelyet már megalkottunk, és itt minden kivétel csökkenti az átláthatóságot, és hogy van-e szükség külön szabályokra, például a fejlesztési bankok tekintetében. Nos, hát itt megint csak az átláthatóságot hangsúlyoznám. Mindenkinek tudnia kell, hogy itt alacsonyabb a leverage ratio, és különböző elemeket figyelembe kell venni, amelyek az átláthatóságot nem segítik. Van-e több harmonizációra lehetőség makroprudenciális szempontból? Igen, minden bizonyal. Van erre még mozgástér, hiszen nagyon egyrős jelenleg még a nemzeti komponens, de én azt gondolom, hogy ezen még dolgozhatunk, főként a DSSM országokon belül. Két követelményre szeretnék még kitérni, illetve arra, hogy milyen kockázati, eh, kockázatnövelő eh, intézet, intézkedések eh, vannak. Nos, amikor valaki megszegi az iránymutatásokat, akkor azt vissza kell állítani az eredeti mm, szintet, és felügyeleti intézkedéseket hozhatunk ezekben az esetekben. Ami az arányosságot illeti, én úgy gondolom, hogy ez tényleg nagyon fontos, és úgy gondoljuk, hogy ezt nem szabad, hogy túl ö, gyakori jelentések készüljenek erről, a bankok már kidolgozták a saját IT rendszerüket, tehát hogyha mi ezt állandóan megváltoztatjuk, az nem jó, tehát fontos számunkra az információ áramlás, de természetesen az EBAN keresztül ezt meg tudjuk tenni, és csökkenteni lehet azoknak az elemeknek a granularitását, amelyekről szó esett ami a nagyon alacsony árakat illeti a rosszul teljesítő hitelek esetében, nos hát ilyen a piac. Ez alapvetően egy ilyen piac, tehát ennek a kezdeményezésnek, amelyet az EBA és Andrea Enria javasoltak, fontos volt. Tehát itt nem a szolidaritásról van szó, hanem egész egyszerűen arról, hogy európai intézményként nagyobb súlyjal tudjunk tárgyalni, és növelni lehessen az árakat. Ami a jogi kereteket illeti, az árak nagyon alacsonyak, Azért, mert rendkívül kockázatos ezeknek a hiteleknek a sorsa, nem lehet tudni, hogy mennyiért lehet majd, illetve hogy mennyire lehet ezeket majd visszatérítetni. Köszönöm szépen. Thank you. Köszönöm. Kaptunk néhány kérdést. Itt a hitelezők hierarchiájáról, és ahogy Andrea is említette, a javaslatot úgy tekintjük, hogy független a csomag többi részétől. Tehát eh, itt egy olyan dolgot szeretnénk bevezetni, amely eléggé nyilvánvaló, és hogy eh, a válságnak alárendelt dologról van szó. A válsággal foglalkozunk, és tehát igazából vagy segítünk a bankoknak, vagy likvidáljuk. Tehát két lehetőség van. A válság pillanatnyi helyzetében a befektetőket kell bátorítani. És éppen ezért nagyon erősen támogatjuk a bizottság javaslatát, hiszen a befektetőket bátorítja, és minél hamarabb megjön, annál jobb. Tehát szükség van arra, hogy minél hamarabb bevezessük a csomagot. Ami a moratóriumra vonatkozik, már említettem, hogy két részből áll, két elemből áll a javaslat. Az egyik a felügyelet, a másik pedig a szanálási testület. És a felügyeletet és a szanálást kombináljuk a BRD intézkedéseivel, akkor előbbre juthatunk, de természetesen itt tisztázni kell az adottságokat. Tehát igazából nem lehet felfüggeszteni a bankok tevékenységét egy viszonylag hosszú időre. Felmerül még, hogy az interregnum alatt mi csináljunk. Tehát legyen-e, szakítsuk-e meg az első fázist, vagy ne szakítsuk meg? Már az elején is azt mondtuk, hogy itt a szanálási moratórium mellett vagyunk, mert jobban megengedi az intézkedések alkalmazását. És hogyha két moratórium van, akkor ezeket mindenképpen össze kell egymással hangolni. És felmerülnek egyéb kérdések is, és a hatály kérdése is nagyon lényeges. Tehát a moratórium hozadott értéke így csökkenne. Már az előttem szólók is megválaszoltak egyéb kérdéseket, és én is megismétlem, hogy erősen támogatjuk azt az elképzelést, hogy teljesen mindegy, hogy milyen szanálási eszközök vannak, a bankokat mindenképpen feltőkés, fel kell tőkésíteni. Ez nyilvánvalóan hozzáadott értéket is jelentene, és minden olyan banknak, amelynek rendszerszerű lábnyoma van, alkalmazza ezt a kötelező előírást, mi, amelynek során természetesen rugalmasnak kell maradnunk. A minőségre is vonatkozott egy kérdés, alapvető fontosságú, és összefügg a már említett témákkal is. Tehát mindenképpen tisztáznunk kell a helyzetet, javítani kell a minőséget, és pedig lehetőleg alacsony áron. Végezetül az átláthatóság kérdése is felmerül, Dániel is mondta már, a szanálás szempontjából, tehát két dolog között kell különbséget tennünk. Tehát, hogy milyen szanálási intézkedések vannak, és milyen fázisokban valósulnak ezek meg. Tehát pillanatnyilag nem vagyunk szanálási esetekkel szembesítve, így azt javaslom, hogy azonnal publikálni kellene a megfogalmazott célkitűzéseket. Mindenképpen eh, dolgoznunk kell az átmeneten. Ami nagyon lényeges az az, hogy a bankárokban tudatosítsuk, hogy eh, milyen újabb intézkedésekkel szembesülnek majd. Tehát nagyon lényeges, hogy a pillanatnyi célkitűzésekkel a bankok tisztában legyenek. Az új csomag pedig ebben a tekintetben pozitív. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Én is szeretnék néhány dolgot kommentálni. Amikor itt a zöld, meg barna kitettségről van szó, a finanszírozhatóságról, akkor szerintem a jelenlegi kockázatkezelés elégséges ebben a tekintetben, de figyelembe kell venni, hogy a környezeti, illetve a klíma kockázatokat mennyibe veszik figyelembe. Szerintem ez egy nagyon releváns kérdés, és természetesen ott van a kockázat is, tehát nem szabad itt rövid távon gondolkozni. Tehát mindenképpen jogalkotói figyelemre van szükség. Amikor ott a digitális ismeretekről van szó, és ezek honorálásáról, tehát a fintech ipar viszonylag jelentős Védországban, és a bankoknak megvan a lehetőségük, hogy a fintech ágazatból toborozzanak szakembereket, a bankszabályzás nincsen ez ellen. Nagyon lényeges itt a, kulturális szempontokat is figyelembe venni, tehát hogy milyen innovációs szellem van a bankokban. Tehát nem hinném, hogy ez egy olyan nagy téma lenne. Az biztos, hogy a bankok sokkal több pénzt fizetnek, mint mi. A belső modellről már szóltam, és a versenyről is, de természetesen fennáll annak a veszélye is, hogy nem vesszük figyelembe a rendszer szintű kockázatokat. Tehát például nagyon alacsony az ingatlan tekintetében a kockázati mutató, ez 5%-os, ami tényleg nagyon alacsony, és ez az 5% egy, a bankrendszer számára egy nagyon nagy kitettséget jelent és ehhez több tőke megfelelési intézkedést kell hozni. A rugalmasságot szerintem ebben a tekintetben a bankcsomagban nem kellene csökkenteni. Itt még szeretném az emelő hatást is említeni. Tehát ennek valószínűleg alacsonyabbnak kell lenni, mint a kockázati tőkének. Tehát itt ez az egész elképzelés az emelő hatás mutatójáról, hogy kockázatos betétek, kevésbé kockázatos betétek közötti hatások, tehát szerintem ugyanazok a kockázati tényezők vonatkoznak ezekre. És a kockázat tekintetében szerintem az emelő hatást figyelembe kell venni, de, de ne, ne legyen kötelező. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Néhány kérdésre válaszolok én is. Pillanatnyileg itt a MPL rendszerben nem az a probléma, hogy különbözők a dimenziók, de nem szabad elfelejtenünk, hogy néhány jogalkotásban nincsenek MPL-ek, és rendszer szintű megoldásra kell nyúlnunk. Tehát vannak olyan bankok, amelyek rendet raktak 2013-ban a BRRD előtt, és más jogrendszerekben pedig ez nem volt lehetséges. Tehát itt a MPL tekintetében mindenképpen szükség van arra, hogy rendet tegyenek a bankokban, ahol ez még nem történt meg. És ismételném az azonos versenyfeltételek fontosságát. Bizonyos dolgokban a bankok jövedelmezőségét is szabályozzák, de hogyha egy bankot szeretnénk megmenteni, akkor nyilván kell, hogy abban a bankban legyenek értékek. A bankok profitabilitása pedig általában nagyon alacsony, és az MPL tekintetében a plusz tőke iránti igény nem mindenhol van jelen. És nagy különbségek vannak azon bankok között, amelyek meg tudják ezt engedni maguknak, hogy plusz tőkéhez jussanak, és mások meg nem tudják megengedni maguknak. És ez egy másik hatás, és az arányosságot idézném, tehát az arányosságot mindenképpen eh, üdvözlöm. Ezt Dominik is említette. Sven egy alapvető kérdést tett fel, és örülök, hogy hallhattam. Ez tényleg így van. A bank unióra vonatkozó csomag tekintetében nincsen kockázat megosztás. Tehát van egy kockázat ellenőrzés, de ez felügyeleti szinten van. De nincsen kockázat megosztás. Pedig ez egy nagyon kockázattal teli környezet, és a legkritikusabb bankok pedig általában azok, amelyek a leghagyományosabbak, és a hagyományos bankokat pedig általában kevésbé tartják kockázatnak kitetnek. Tehát is ezekre nem vonatkoznak olyan rendelkezések, mint az EPS, és bizonyos bankok esetében a feltőkésítés olyan betétekkel történik, mint például a, a takarékbetétek, és így tovább. A legrosszabb az, az lenne, hogyha a bankok nem rugalmasan reagálnának, hiszen így az adófizetők pénzéből kell majd tőkésíteni őket. És ha nem tudjuk, hogy hogyan stabilizáljuk egy rendszert, akkor nagyon nehéz a feltőkésítés is, hiszen a polgárok, a befektetők nem mernek befizetni azért, hogy a kockázatokat fedezzék. Tehát ez az a helyzet, amelyben jelenleg vagyunk, és ez pedig egy nagyon érzékeny, finom hangolást igényel. Meg kell értenünk, hogy a 2013-as szabályok, a felügyelet, a bankunió, mind-mind a jogalkotók kezében vannak, és összességében ezeknek nagyon intenzív hatása lehet. Tehát most a finom hangoláson van a sor, és lehetővé kell tenni, hogy ez bekövetkezzen. Köszönöm szépen, szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, aki a szabályozók paneljében hozzászólt, és a, a kérdésekre választ kaptunk, nagyon fontos volt ez számunkra hogy minél több kérdésekre válaszol, kérdésre válaszolni tudjanak a panelisták. Most a második panel következik az érdekelt felek perspektívájából, és már most is eh, elnézést kérek előre, hogy nem tudom mindenkinek a nevét megfelelően kiejteni. Karl Péter Sákmán Falész az első hozzászóló, aki a Német Takarékbankok Egyesületének testületének vezető tagja. Mindenkinek 5 percet tudok adni, úgyhogy meg is adom rögtön a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, kedves képviselők, hölgyeim és uraim, köszönöm, hogy meghívtak. Ezzel az új csomaggal kapcsolatos vitára CRR, CRD, BRRD, SRMR-ről van szó. Nagyon fontos, hogy ezt a csomagot lezárják, de az is fontos, és szükséges is, hogy ez megtörténjen, mert egy szabályozási szünetre van szükség, hogy az eddigi törvények, jogszabályok hatásait értékelni lehessen, mielőtt új csomagok kerülnek az asztalunkra. Ezzel a szabályozásnak egy előzetes vagy egy szünetet kell tartani a, a szabályozásban. Az Európai Bizottság bizonyos hozzáigazításokat javasolt az átmeneti időszakok, a piaci kockázatban, illetve a leverage eh, arányban. Az európai eh, gazdaság finanszírozásában nagyon fontos szerepet játszik ez, a eh, KKV-k hozzáférése a hitelekhez másfél milliós eurós keretig, azonban nem szükséges a jogszabályok komplexitását növelni. Az új kereskedési és nem kereskedési pozíciók átértékelése, ez oda vezethet, hogy sok intézmény egy az úgynevezett kereskedési könyvet vezetni kötelező intézmény kategóriájába kerülne, és ezzel nagyon bonyol, meg, bonyolódna az üzlet végzése. Ez azonban hatással van a piaci ár rizikó magas komplexitására is. Rátérnék a kisebb és kevés kockázatot mutató bankok számára nagyon fontos témára. Ez nem más, mint az arányos szabályozás megvalósítása. Az európai jogszabályalkotó a Bázel 3 csomaggal 8000 intézmény számára számos, in, számos intézkedést egy az egyben átvett. Ez az egy méret mindenki számára, ez nem arányos. Ehhez jön még a különböző javaslatok az EVA szabályok, amelyek, illetve elvárások, amelyeket meg kell valósítani, ez hatalmas bürokratikus terhet jelent. Főleg a kisebb és kevés kockázatot jelentő, vagy, vagy rejtő intézmények számára sokkal nagyobb arányaiban, sokkal nagyobb terhet jelent ez, tehát ez operatív kockázatot jelent ezen egyébként kevés kockázatot mutató intézmények számára. Az Európai Bizottság javaslata bizonyos szerény arányossági e, elemet mutat, ez azonban nem képes arra, hogy egy arány, összességében arányos bankszabályozási keretet hozzon létre. A kicsi és rizikóban szegény intézmények őket, tehát fel kellene szabadítani. azok az intézmények, amelyek nem jelentenek rendszer szintű kockázatot, azokat bizonyos követelmények alól fel lehetne eh, menteni. És itt egyértelműen az adminisztratív követelményekről beszélek, nem a tőke követelményekről. A nem rendszer eh, fontosságú eh, intézményeket úgy lehetne egy kicsit felszabadítani, hogy a e, például a piaci ár e, kockázatra vonatkozó bázeli szabályokat ne vegyük át egy az egyben ezekre. Azonban nagyobb arányosságot is el tudunk képzelni a e, szanálás, a csődeljárás, az javadalmazás és a fit and pop-up tesztek megvalósítása esetében. Aztán kitérnék később a képviselő kérdéseire azokat a kérdéseket, amelyeket feltett az egyik képviselő, nagyon röviden, ezekre nagyon röviden tudtam eddig csak válaszolni. Hogyha az arányosság, csak, csak akkor lesznek versenyképesek az európai pénzintézetek, hogyha ez az arányosság megvalósul. A a BRRD és az SRMR esetében már léteznek ilyen szabályok azok a kis intézmények, amelyek a szabályos inszolvencia alá tartoznak. Ezek esetében az emrel és a tilak előírások nem mindenképpen szükségesek. És ezért a gyakorlatban ezek nem is válnak be. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mondja az elnök. A következő hozzászóló Frederik Udea, önök is tudják, Chief Executive Officer a Société Generálnál, illetve a European Banking Federation elnöke. Üdvözöljük, és öné a szó. Köszönöm, elnök úr, tisztelt Galtieri elnök úr, tisztelt parlamenti képviselők. Hadd emeljem ki, hogy az Európai Banking Federation elnökeként beszélek, és nem a Société Générale CEO-jaként. Négy elemet szeretnék kiemelni. Ezen csomag technik, komplex technikai elemei között, közül, amelyekre nagy szükség van nemzetközi következetesség és az egységes szabályok megléte, ez nagyon fontos. A nemzet nemzetközi szabályozási eh, környezet, eh, főleg USA-ban felmerülő legutóbbi eh, események miatti fragmentálódás és a Brexit miatti fragmentálódása, ezt ki kell emelnünk. Egy robusztus nemzetközi egyezményre van szükség, azt gondoljuk, hogy el kell kerülni azokat a e, szenáriókat, e, amikor is amikor is például az Európai Bank helyreállítási szabályozással kapcsolatban e, egy, egy le nem zárt jogszabályt kellett jogszabályról volt szó. Még nem stabil a helyzet, bizonytalan a helyzet eh, ennek a eh, jogszabálynak az alkalmazásával kapcsolatban. Fontos megemlíteni, hogy a Bázel 2016. november és 2017. februárja között úgy látta, hogy megduplázódott egy eh, fontos érték, A 2017. februári eh, Bázelis eh, előrejelzés 18%-ról beszélt. Ez nagyon fontos eh, megjegyezni azt, hogy stratégiailag kell gondolkodni erről a javaslatról, stratégiailag kell végig gondolni a tőkepiaci tevékenységet, ez ennek következményeinek figyelembevételével. Az az RTV-vel kapcsolatos szabályozást azt kérjük, hogy ezt halasszák el, amíg nem tisztázódik a helyzet. Aztán a prudenciális valóság az európai bankok nem igazán tudják az integrált bankrendszer előnyeit kihasználni. Az európai bankok a rendszer szintű fontos bankokra vonatkozó szabályokat meg kell, hogy valósítsák. Másodszor a, a a tőke és likviditási eh, elvárások a vonatkozó szabályok felfüggesztése egy fontos téma. Az eh, SSM, a Banking Union és az Európai Resolution Framework eh, fontosságát persze ki kell emelni az eurozóna, a mi belső piacunk, és a bankunióban működő ugyanolyan egységek számára ugyanolyan szabályok kell, hogy legyenek, hogy érvényesek legyenek. Ami a ref, reformokat illeti, a hitelezők hierarchiáját, illetően egy különös, egy külön fejezetben kell ezt megvizsgálni. Ez kulcsfontosságú, hogy az eligible debt fogalmát tisztázni lehessen. Emellett az Európai Föderáció támogatja egy megfelelő eh, grandfathering eh, szisztéma vagy klauzula eh, bevezetését. Másodszor az IFRS 9-nal kapcsolatban itt azt gondoljuk, hogy az elszámolási sztenderdek végrehajtási eh, dátuma eh, azt követeli meg tőlünk, hogy minél gyorsabban járjunk el. A negyedik pont a növekedés és innovációs dimenzió értékelése. A csomag számos olyan intézkedést tartalmaz, amely javítja a bankok kölcsönzési képességét, hitelezési képességét, Javítani kell az Európai Bizottság javaslatát annak értelmében, hogy a KKV-kat támogassák, az infrastruktúrás beruházásokat például Európában a beruházási projektek nagy része, energia, közlekedés, stb. ezeket bankok finanszírozzák. A bankok hozzájárulnak az Európai Uniós gazdaság digitalizációjához, és a bankoknak be kell ruházniuk a szoftverfejlesztésbe például, a e, szoftverfejlesztőket Európában e, e, büntetik az USA-hoz képest, ahol is rendes, tehát a szoftverekre más vonatko, fejlesztése más vonatkozik. A Európának európai sztendereket kell létrehoznia, de az európai bankrendszer specifikus jellegét is figyelembe kell venni. A nemzetközi versenyképességet ne veszítsük szem elől. Megfelelő egyensúlyt kell teremteni, és a valós gazdaság finanszírozását kell szem előtt tartani. Egy stabil, fenntartható bankrendszert létrehozni, amely a gazdaságot mindenképpen szintén stabilizálja. Köszönöm szépen, mondja az elnök. A CRR és a CRD e, javaslatokkal kapcsolatban természetesen további megfontolásokra van szükség, és a szubordináció felgyorsítását is végig kell gondolni. András Treichel következik, az ERSZE csoport menedzsment bordjának az elnöke. Megadom a szót. Köszönöm szépen. Az ERSZE csoport nevében sok szeretettel köszöntöm Önöket. Nagyon örülök, hogy itt lehetek Európa keleti végeiben található bankcsoport képviselőjeként, tehát nem csak Franciaország, Olaszország, Németország bankjait képviselik itt. Számos téma felmerült a munkatársaim részéről, amelyeket fontosnak tartanak megosztani önökkel, a TILAK, az EMREL, stb. Azonban a legnagyobb a, a keleti országok, Románia, Cseh köztársaság, Szlovénia, stb. országok legnagyobb kiskereskedelmi bankja vagyunk. Remélem hallottak ezekről az országokról. E, ezek a bankok tehát szintén felügyeleti szervek alá tartoznak. Néha találkozom az ügyfeleinkkel is, és sajnos nem elég gyakran, mert a leg, az időm nagy részét politikusokkal és szabályozókkal töltöm, de persze emellett nagyon örülök, hogy itt lehetek Brüsszelben. Nem fogok rátérni az írásos előadásomra, egy dolgot szeretnék elmondani. Nagyon jó dolog, dolog amit csinálnak, csak fejezzék be. Minél hamarabb, bárhogy, bármit elfogadok, amiben dönt, amit döntenek, csak most már zárják már le végig, és az elkövetkezendő tíz évig ne változtassák meg. Ez az egyetlen kérésem. De aztán van még egy. Kérem, hogy ezek után gondolkozzanak azon, hogy mit csináltak. A szabályozók, a politikusok és a bankok Európában nagyon hasznosak. És egy célt kell szolgálnunk, a prosperitást Európában mindenki számára. Hadd mondjam el a saját tapasztalatom alapján, egy olyan régióban működünk, Ah, ahol az emberek gyakran 300-400 eurót keresnek maximum egy hónapban, nagyon nehéz itt prosperitást teremteni, felvirágoztatni ezt, ezeket a régiókat, és ennek oka részben önök, a politikusok és a szabályozók, mert nem olyan egyszerű számunkra a prosperitás megteremtése. És beszélhetnénk például a hitelezésről, kölcsönzésről. Mellettem ül egy hölgy, aki a szociális banki szolgáltatás nyújtással foglalkozik. A szociális banki szolgáltatásokat tönkre tesszük, mert a szabályozások miatt már nem adhatunk kölcsönt egy egy fillért se azoknak, akik nem tudják biztosítani ennek a visszafizetését, és senki nem tud értük kezeskedni. Vége. Az ilyen embereknek nem tudunk már kölcsönt nyújtani. Emellett nincsenek alternatív eszközök sem ezen emberek számára, mert azok a kis szociális tőke, vagy, vagy kölcsönzési alapok, amelyeket a államok finanszíroznak, ez nulla semmi, ez gumimaci, ezzel nem lehet finanszírozni az embereket nem tudjuk ezzel azokat, azoknak segíteni, akik keményen dolgoznak, hisznek a jövőben, de nem tudnak kezest fel, felmutatni. Tehát nincs már hiteles kölcsönzési tevékenység. Ha ezt nem változtatják meg, akkor Európa hatalmas, hatalmas hátrányt fog megélni más régiókkal szemben. Miért? Európa egy abszolút ö, ö, adósságra koncentráló társadalom. Két ország van, ö, ö, amelynek van tőkepiaca, ez ö, Svájc, amely sose volt az EU tagja, és Nagy-Britannia, amely most lép ki az Európai Unióból. a többi, ez nem fontos, Németországnak van egy kicsi, Svédországnak van egy kicsi, Spanyolországnak van egy kicsi, nálunk semmi, nulla, nulla nincs tőkepiac. És E, soha nem is lesz az elkövetkezendő 50 évben. Úgyhogy önök mit gondolnak, ki fogja finanszírozni a startupokat, a szociális e, intézményeket, a szociális vállalkozásokat? Nincsenek magánberuházók, nincsenek, e, a bankok egyre nagyobb nehézségekkel néznek szembe. Tehát a kölcsönzésről, a hitelezésről van szó. Most hogyan akarunk a szegényeknek gazdagságot adni, akik évente, akik havonta maximum, maximum 1000 eurót keresnek, maximum mondjuk 50-et tudnak megtakarítani egy egész generációt, egy európaiak egész generációját fosztották meg attól, hogy takarékoskodjanak kockázatok nélkül. Nézzék meg ezt, a, ezt a, az ábrát. Nem igazán látják, hogy milyen drámai a változás, ami az elmúlt években történt. Elvettünk minden német, osztrák, csek, holland középosztálybeli személytől azt a lehetőséget, hogy megtakarítsanak a, a, a, a munkájukért szerzett pénzből. Hogyha valaki Németországban beruház, a, a, a német kötvénybe beruház, veszít, cseh kötvénye veszít képtelenség ma már veszteség nélkül megtakarítást elérni. Nem lehet félretenni. Nézzék meg, hogy az infláció magasabb, mint a profit, és ezért mindannyian mi vagyunk a felelősek. Most, amikor egy egész generáció nő fel, teljesen más értéket képvisel számukra a pénz, mint nekünk. Hogyha pénzt kap valaki, csak akkor kapja meg a pénzt, hogyha van biztosítékot tud nyújtani, és akkor, és akkor tényleg ingyen is kaphat pénzt. Ha valaki gazdag, akkor, akkor ezt fialni tudja, akinek nincs pénze, az nem jut hozzá. Ez nagyon fontos. Ez sokkal fontosabb, mint a tilak, az emrel és minden más. Köszönöm szépen. Next speaker, Sabine Timmers. Sabine Timmers Jensen következik. Köszönöm szépen. És köszönöm szépen, hogy meghívtak. Nagyon nagyra, íté, nagyon nagyra tartjuk a munkát, amit itt elvégeztek. És egyetértek az előttem felszólalóval, tényleg jó lenne, ha már a végére érnénk ennek a jogalkotási folyamatnak más perspektívából nézzük, a fenntartható bankok szempontjából a helyzetet. Nekünk egészen más a méretünk is, és mással foglalkozunk. Hat országban vagyunk jelen, és 13 milliárd euró körülbelül a tőkénk. 600 ezer ügyfélünk van. Fentartható KKV-kba fektetünk be, és fenntartható energiaforrásokba. Körülbelül 20% volt az elmúlt 10 év során a megtérülési rátánk. Felhasználjuk ezt a pénzt arra, hogy olyan gazdaságot hozzunk létre, amely okos, fenntartható és szociális. Éppen ezzel mi nagyon örülünk a bizottsági javaslatnak, főként az infrastruktúra támogatásának, a KKV-k támogatásának. És mi természetesen azt is nagyra tartjuk, hogy az arányosság elvét figyelembe veszik. Fentartható infrastruktúra, itt egyetértünk a szolgáltatási megközelítése, mert mi is úgy látjuk, hogy ezeknek a cégeknek a megfigyelése a kockázatokra rávilágít, és figyelembe kell venni a szociális és a környezetvédelmi szempontokat is nálunk. Én úgy gondolom, hogy ezeken keresztül lehet csökkenteni, és indokoltan csökkenteni a kockázati szintet. Mi nagyon közel állunk a ügyfeleinkhez, éppen ezért a KKV-k, akik velünk dolgoznak, a globális sokkoknak nincsenek annyira kit téve. Mi odafigyelünk az emberekre és a hosszú távú üzletvezetésre is. Mm, ez számunkra nagyon fontos. Ezen keresztül szeretnénk csökkenteni a kockázatainkat, és ezt a 85%-os jelentéstevési kötelezettséget is támogatjuk. Fenntartható módon üzletelünk, ezért a kritériumok rendszere nagyon fontos, olyan kritériumrendszer kidolgozására gondolok, amely kimondottan a KKV-kra vonatkozik. Ami az arányosságot illeti, itt szeretném aráhúzni azt, hogy az arányosságot soha nem lehet a prudencia ellenében alkalmazni. Minden banknak a kicsi vagy nagy legyen a koncentrációt, a fizetőképességet, az irányítást és a resolution plannek való megfelelést be kell tartania. 2015-ben Gigold asszony már tudta azt, hogy mennyire fontos az arányosság. Számunkra nagyon jó lenne, hogyha egyértelműen kiderülne a felügyeleti szervekkel való kapcsolatunkból az, hogy a szisztemikus kockázatokat szeretnénk kikerülni. Nos, hát mi máshogy szervezett bank vagyunk, mint a hagyományos bankok, éppen ezért fontos a párbeszéd számunkra, és szeretnénk javítani az egész helyzetet. Azért gondolom ezt, mert nagyon gyakran abban a hat országban, ahol mi most tevékenykedünk, különböző szabályoknak kell megfelelnünk. Például az Unicredit esetében is láthattuk ezt, tehát fontos a standardizáció. A kisebb bankok jobban oda kell figyeljenek a kockázatkezelésre, például a kockázati szint 35%-os, amikor a jelzálók hitelezésre gondolunk, ez sokkal alacsonyabb, illetve sokkal magasabb, mint más bankok esetében. Tehát ez is egy fontos szempont lehet az egyenlő feltételek vagy esélyek megteremtése területén. Igen és prudenciális szempontból épp úgy jól működhetünk, mint versenyképesség szempontjából, főként, hogyha az arányosságot betartják. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen, és köszönjük ezeket a jó javaslatokat is a jelzálók hitelezés szempontjából. Christian Steve Müller következik a Finance Watch-tól. Köszönöm szépen! hogy meghívtak engem is ide a Finance Watch-tól. Nagyon örülünk annak, hogy fontos új nemzetközi sztenderdeket be akarnak építeni a rendszerbe. Azonban mi úgy gondoljuk, azért van, amit meg kellene kérdőjeleznünk. Először is mi úgy gondoljuk, hogy a konzisztens módon biztonságos rendszer kiépítése a legfontosabb. Az európai bankok továbbra sem elég jól tőkésítettek más nagy gazdasági szereplőkhöz képest. Másodszorban a banki ö, rendeletek nem csökkentik, vagy nem lassítják a gazdasági, vagy az üzletet a bankokban. És ugyanakkor általában strukturális a hitelezési probléma, és nem a jogszabályokból ered. Ugyanakkor az is igaz, hogy a jól feltőkésített bankok azért jobb helyzetben vannak, mint a kisebb bankok, és a reálgazdaságban is aktívabbak. Sajnos a túl nagy ahhoz, hogy tönkre menjen esetét még mindig nem oldottuk meg. Tíz évvel lassan a ö, pénzügyi válság után az embereknek továbbra is azt kell lenyelnie, hogy több tíz millió, több tíz milliárdot költünk a bankokra. Nagyon fontos az, hogy az európai bankrendszer újra versenyképes és egészséges legyen, anélkül, hogy a versenyképességét és a diverzitását elveszítené. Az erősségeinkre kell építenünk, tehát a jobb termékekre, jobb szolgáltatásokra, és jobb hit, hitelezésre, és nem pedig állandóan a tőkére kellene figyelnünk. A Finance Watch pontosan tudja azt, hogy a kisebb piaci szereplőknek milyen nehéz a helyzete, és a cél nem lehet az szerintünk, hogy kevesebb granuláris adatot kapjunk, vagy kevesebb legyen az átláthatóság. Egész egyszerűen csak egyszerűsítenek kellene ezt a rendszert. Mi üdvözöljük a harmonizált megfelelési eszköz kialakítását, de egy ambiciózusabb rendszert szeretnénk látni, egy egyablakos rendszert, és, és csak egyszer kelljen jelentéseket tenni. Emellett szeretnénk a standardokat e, minden egész Európában azonossá tenni, és úgy gondoljuk, hogy a kisebb intézményekre vonatkozó a, definícióknak világosabbá kell válnia, a kivételi rendszereknek szintén mind mennyiségi, mind minőségi szempontból. Az üzleti modellek és a kockázati profilok figyelembevétele mellett. A kettes pillérbe tartozó rezsim és az erre vonatkozó iránymutatásokat is figyelembe kell venni, az ECB ezt 2016-ban már bevezette, kal sikerült ennek következtében csökkentenie a kitettséget. A parlament ne csak elfogadja ezeket a feta komplikat, hanem inkább tényekre alapozott döntéseket hozzon, és ilyen szempontból szeretnénk, hogyha megvalósulnának a hatásvizsgálatok is, mielőtt még be, bevezetnék az adott jogszabályt. A 103-as cikk törlése ebből a szempontból megfontolandó. A harmonizáció makroprudenciális szempontból ezt mi támogatjuk, hogy ne legyenek ilyen fekete lyukak jogalkotási szempontból. Egészen addig, amíg mind mikro, mind makroprudenciális szempontból a helyzet nem lesz kielégítő, és a leverage ratio-ra vonatkozólag is azt kell figyelembe vennünk, hogy ez a 3%-os küszöb ez egy minimális szintnek felel meg. Nagyon magas leverage ratio-ra van szükség, és a TILAK rendszer bevezetése a megvalósítás szempontjából igen fontos lépés, azonban, hogyha ezt, ennek csak akkor van értelme, hogyha eléggé óvatosan valósítjuk meg, a bázeli sztenderdektől való eltérés tekintetében én azért nagyon óvatos lennék, és hosszú távon az Európai Unió bankrendszerének versenyképességéről van itt szó. Mi úgy gondoljuk, hogy még nincsenek meg azok a feltételek, amelyek mentén valóban csökkenteni lehet a megfelelési tőke megfelelést és végül pedig szeretnénk csökkentetni, ne haragudjon, lassan zárja le. Nos, hát mi azt szeretnénk kérni, hogy konzisztens módon valósítsák meg ezeket az intézkedéseket. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen, most pedig következnek a felszólalóink, parlamenti képviselők. Kárász úré először a szó. Elnök úr, hölgyeim és uraim! Először is köszönetet szeretnénk mondani a szakértőinknek azért, hogy eljöttek hozzánk, és azt is köszönöm, hogy egy nagyon széles palettán mutatták be a témát, hiszen az összes felszólalás azt mutatja, hogy mennyire fontos a felügyelet és hogy a politika feladata az, hogy együttműködjen, és nem az, hogy mindenki saját magának dolgozzon. Tehát el kell kerülni a párhuzamosságokat, és Treichl úr felszólalása is mutatta, hogy olyan szabályokra van szükség, amelyek elősegítik a piacot, és nem kontraproduktívak. Tehát nagyon fontos, hogy itt is vitázunk erről a dologról, de az arányosság önmagában még nem megoldás. Tehát a KKV tényező meghosszabbítása még nem oldja meg a problémákat. Egy integrált megközelítésre van szükségünk, és éppen ezért szeretnék visszakérdezni az eddigi szabályokban hol vannak a gyenge pontok, amelyeket szeretnénk megváltoztatni, miután kiértékeltük ezeket, hiszen jobb keretfeltételeket szeretnénk létrehozni. A bizottság javaslatán túlmenően. Korrigálni szeretnénk, és igazából, hogyha csak csökkentjük az előírásokat az nem feltétlenül megoldás. Tehát Közép-Kelet-Európában is jelentős az a kérdés, hogy a társadalmi fejlődés elégséges módon épült be a pénzügyi szabályokba. Tehát a jogszabály megfelelő módon tükrözi a jelen helyzetet, és ha nem, akkor mi a teendő? És az arányosság esetében még nincsen semmilyen fogalom meghatározás. És a jelentési kötelezettség még mm, ugyan csökkentett költségeket, azonban kettős jelentéstevési kötelezettség van, és az azt jelenti, hogy ha az egyik fél jelent, akkor a másik felet ez nem mentesíti. És a második kérdésem pedig erre vonatkozik. Mit gondolnak arról, hogy kevésbé összetett kritériumok legyenek az egész Európai Unióban, és hogy a jelentési kötelezettséget hogyan definiáljuk? Hogyan tudjuk kiküszöbölni a gyengeségeket, és hogy lehet észszerű szabályzást hozni. És mit gondolnak az integrált jelentéstevésről? Az SND nevében Pedro Silva Pereira. Köszönöm. Tehát az időm véges, éppen ezért nagyon céltudatosan kérdezek. Az első azzal függ össze, hogy igazából itt a diszkréció szintjével nem foglalkoztunk, hát mindenki tudja, hogy mi lenne a válasz. Ebben a csomagban Tehát szerintem túl sok a diszkréció, szerintem sokkal inkább szabály alapú megközelítésre lenne szükség, és a rugalmasságot hangsúlyoznám itt is. Tehát a szabályzó hatóságok tekintetében hogyan tudjuk egyszerűsíteni a dolgokat. Igen, az adminisztrációs terheket elismertük, egyszerűsíteni kell mindenképpen az előírásokat, a jelentés tételt is, és nagyon lényeges a követelmények megfelelő aránya, Figyelembe kell vennünk a kisbankokat is, a különleges bankok természetét, amelyek nem adósodnak el, végezetül pedig a meglévő nem preferált adósságokról beszéltünk, már beszéltünk itt a gyors megoldásról, hogyha létrehozunk egy újfajta adósság. Tehát, hogyha létrehozunk egy újfajta adósságot, akkor állanak a veszélye, hogy ez a feltőkésítés útjába áll majd. Tehát szeretném megkérdezni, hogy ez tisztességes vagy fair becslés is, és a nem biztosított kötvényekre, és rákérdeznék, hogy hogyan szeretnék szabályozni. Köszönöm. Ashley Fox képviselő. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretném megköszönni a vendégeiknek a prezentációkat. Treichel úr előadása nagyon érdekes volt, és szerintem nagyon jó volt a jogszabály nyugodtsága, tehát mi politikusok megváltoztatjuk a szabályokat, és utána csodálkozunk, hogy a bankok hitelügyletei nem olyanok, mint ahogy szeretnénk. Tehát szerintem kevesebbet szabályozunk, és hagyjuk a bankokat, hogy csinálják a dolgokat. Néhány technikai megjegyzésem lenne. A négyes cikkben a 4-től 8-ig, tehát eh, itt eh, igazából egymástól függenek a betétek, és eh, itt a fedezett értékpapírok viszont nem egymástól függő dolgok. Tehát itt szerintem a jelzáloggal biztosított ügyletekre ez nem hat majd üdvösen, hogyha igazából tíz év, tíz éves futamidővel bocsátanak ki jelzáloggal biztosított kötvényeket. És lehet, hogy eh, ennek a hatása asszimetria lesz, és eh, nem segíti elő a stabil finanszírozást. És uh, itt a betétek, a követelések, hogyha rövidebb mondjuk hat hónapnál rövidebb a lejárati idejük, az sem jó. Tehát nem tudom, hogy a vendégeink megvizsgálták-e az esedékességek, eh, a lejárati idők aránytalanságát a fedezett kötvények tekintetében. Tehát itt az egymástól függő betétek eh, hogyan tudják kiegyensúlyozni a lehetséges lejárati aránytalanságokat és hogyan tudják a káros hatásokat is kiküszöbölni. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm. Viegas képviselő. Először is Trájchel úr előadására kérdeznék rá. Igen, itt volt a pénzügyi válság, a pénzügyi rendszer spekulatív természete miatt több milliárd euróba került ez az államkasszának. Ez a tagállamok eladósodásához vezetett, és ennek pedig természetesen a munkavállalók, az adófizetők életére is kihatott, hiszen megszorító intézkedéseket kellett hozni. És egy kicsit csodálkozom, hogy azt hallom, hogy mi vagyunk a felelősek, és a jelen generációnak egyszerűen nincs lehetősége takarékoskodni. Én is csak hangsúlyozom, hogy ezt nem fogadjuk el. És így Tehát a nem preferált adósságokról szólva, ezek alárendelt adósságok. És mi csináljunk ezekkel? Mit tudunk ezekkel az adósságokkal tenni? A potenciális ügyfelek esetében. És hogyan lehet ezt átlátható módon kezelni? Udea asszonynak feltenék egy kérdést. tehát a bázeli megállapodás tekintetében az európai pénzügyi rendszer itt hátrány szenved, versenyhátránt az észak-amerikai bankokkal szemben. És szerettem volna többet tudni erről. Milyen konkrét aspektusai vannak ennek az európai piacon? Tehát tényleg van egy olyan kockázat, hogy az észak-amerikai bankok lerohanják Európát? Én a Finance Watch képviselőjétől kérdezném, szívesen megkérdeztem volna a véleményét az újratőkésítésről, és a makroprudenciális politikát át kellene dolgozni, és itt a második pillérben tesznek különféle javaslatokat ebben a tekintetben. A Triadoc Bank képviselőjétől kérdezném, tehát először is megköszönném az előadást, de most a kockázat kérdésére is rákérdeznék. Tehát, hogyha egy bank KKV-kre specializálódik, akkor hogyan lehet itt kezelni a kockázatot? Tehát itt be kell tartani a szabályokat, amelyeket itt hozunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Sven Giegold. First, uh, I would like... Köszönöm, elnök úr. Először is. Teodosz kép, uh, urat kérdezném, hogy uh, vannak-e javaslatai a CRR és a CRB tekintetében, tehát hogyan tudjuk garantálni azt, hogy az ESG-vel összefüggő kockázatokról jobban elgondolkoznak. Hát az első körben Pervas Beret kolléganő kérdezte ezt, másodszorban nagyon alaposan figyeltem arra, amit Trajhil úr mondott, és amit leírt. Tehát nagyon aggasztó itt a szociális tekintetben és én rákérdezek, hogy milyen pontos normákat szeretnének. Annak érdekében, hogy ezeket a hatásokat megszüntessék. És még egy megjegyzést is el kell mondanom. Van egy ellentmondás. Azt mondták, hogy ne változtassunk semmit, utána pedig hogy változtassunk. Most akkor nem tudom, hogy ez mennyire illik össze. De amit eddig tettünk, szerintem az a dolgok konzerválása. Üdvözlöm a konkrét javaslatokat, hogy hogyan erősíthetjük ezt a rezsimet, és hogyan eh, lehet jobb eredménye. Végezetül pedig Igazából a piacgazdaságban nincs olyan jog, hogy kockázatmentes megtérülés legyen. Nincsen kockázatmentes megtérülés már. Ez, ez nem, nem önmagában való ellentmondás, hiszen ez azt jelenti, hogy úgy keresünk pénzt, hogy nem dolgozunk és kockázatot sem vállalunk. És tudom, hogy a marzsok csökkennek, és ez drámai a pénzügy, a pénzgazdaság számára, de ez normális a piacgazdaságra, amely a tőke alapján működik. És szeretném megkérdezni még itt Sakman Fallis úrtól, hogy az alacsony hozam kisebb kockázattal jár, de hogyha jól értettem, akkor azt is azt mondta, hogy kisebb intézmények magasabb kockázatot vállalnak. Én nem voltam teljesen biztos abban, hogy koherens volt a javaslata, és további részleteket kérnék az arányosság érdekében. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Nem látom, hogy más szeretne hozzászólni, úgyhogy van még egy kis időnk a spontán hozzászólásokra. Zimmer úr következik, aztán Hökmark úr. Két perc, jó? Még rövidebb időre van szükségem, ki visszatérnék a beszámolási határidőkről. Ezzel kapcsolatban nem kaptunk elég eh, választ nagyon sok adatot kell beadni, beadni, hasonló adatokat, eh, nagyjából ugyanazokat, de nem mindig ugyanaz, teljesen százszerzelék ugyanaz, az, ugyanazokat az adatokat. Ötször, hatszor majdnem ugyanazokat az adatokat be kell nyújtani. Ez nagyon sok eh, munkát jelent a bankoknak. Hogyan lehet ezt megváltoztatni? Nem gondolom, hogy azt gondolnák a eh, bankok, hogy hogy nem kellene most már semmit változtatni a rendszeren. Azt gondolják szerintem nekem az a benyomásom, hogy azt szeretnék, hogy egyszer hadd nyújtsák be az adatokat egy központi nyilvántartásba, és onnan vegye ki a megfelelő hatóság, a megfelelő adatokat. Ezt kérdezem, hogy ez elképzelhető-e, és ha nem, akkor miért nem? Gunnar Högmark. Köszönöm szépen. Én visszatérnék a BRRD eh, tapasztalataira. Arról szeretnék hallani, hogy hogyan látják a felügyeleti, illetve a szanálási hatóságok munkájának a különbségét. Itt felmerült a holisztikus megközelítés. Különböző perspektívákból vizsgáljuk ezt a kérdést, és ez az egyik probléma, ahogy említette egyikük Európa keleti széléről számolt be a helyzetről, tehát ez egy más megközelítés. A felelősség megosztása tehát jó dolog-e, én úgy gondolom, hogy felmerül annak a kockázata, hogy egyes bankok, amelyeknek elég nagy a tőkésítési kötelezettsége, még magasabb MRL-le sújtják ezeket, mert más perspektívából nézik. Köszönöm szépen. Ez nem egy apró változtatás lenne, ezt a problémát felvetni, de releváns a kérdés természetesen. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon szívesen mondja az elnök. Nincsen más kérdés. Úgyhogy akkor a panelistákat arra kérem, hogy válaszolják meg a kérdéseket, ugyanabban a sorrendben, ahogy felmerültek a kérdések. Én kezdeném, ha megengedik, és akkor megadom a szót Frederiknek, az Európai Bank Egyesület elnökének. Az utolsó kérdést hadd válaszoljam meg. Igen, ez egy probléma. Nem világos a szanálás és a felügyeleti tevékenység közötti különbségtétel egy, tehát egymást átfedő feladatokat látunk, nem világos a kompetencia megosztás az európai hatóságok között, a mikro és a makro hatóságok között. Azt gondolom, nem akarok semmit se e, itt e, sugalni, de azt gondolom, hogy az EBA-nak újra a standardek megalakítására kellene koncentrálnia. Nagyon fontos szerepe van a jelentési kötelezettségek kapcsolatban, a mikro-makro felügyelettel kapcsolatban. Emellett a benchmarkingban, tehát a felügyeleti feladatok benchmarkingjában is szerepet kellene, hogy vállaljon. Egy világos különbségtételnek kellene lennie az operatív és a legislatív tevékenységek vagy kötelességek között, a CRR, CRD, BRRD csomag úgy tűnik, hogy a felügyeleti és szanálási hatóságok felelősségét továbbra is még homályosabbá teszi. Világos felelősség vállalásra lenne szükség, és azt gondoljuk, hogy az egyszerűség, egyszerűsítés sokkal fontosabb lenne. Valóban, valóban frusztráló a helyzet, hogy az Európai Uniós tevékenység. Hat, hat országban működünk, és tíz felügyeleti szervvel e, állunk kapcsolatba, és aztán még egyéb watchdogok e, követik a minden lépésünket. Olyan jó lenne, ha egy e, felügyeleti szerv lenne, és egy szanálási szerv, hát jó, legyen egy, ha egy lenne, maximum kettő, na jó, esetleg három, de annál több ne. Köszönöm szépen. E, e, ezért kerül sor a bankunióra. Próbál. De nem csinálják. Pont ez a baj. Vagy nagyon sokáig tart, szól a válasz. Nagyon sokáig. Fejezzék be. Zárják le. Én szerintem ez nagyon gyors volt, mondja az elnök egységes e, felügyelet létrehozása egy nagyon bonyolult feladat. Következő hozzászóló. Köszönöm szépen. Én főleg arra szeretnék kitérni, hogy az arányosságot hogyan lehet Európa szerte alkalmazni. Először is a nagy operatív terhek a bejelentési kötelezettségekben vannak. Egy németországi felmérés szerint a kisebb intézmények back-office tevékenységének 60-70%-át a, a, bejelentési kötelezettségek teljesítése teszi ki, tehát a szabályozásnak való megfelelés fix költségei a kis és kockázatokban szegény intézmények munkáját megkeseríti, mindennapjait megkeseríti. A kérdés, hogy ezeket az információkat mire használják ezeket a felügyelethez használják, a pénzügyi intézetek felügyeletéhez. Az információk 99% amelyek a saját eszközökről szólnak, ezek kiteszik a, az, a szükséges adatmennyiség 80%-át. Aztán, ami a konkrét egyszerűsítéseket illeti, egy kis és egyszerű banking box-szal kapcsolatban felmerül az, hogy a nem rendszer szint jelentőségű intézmények számára nem szükséges ez, mert nem olyan meghatározó a tevékenységük, és nincs olyan tőkepiaci tevékenységük, és nincs olyan bonyolult javadalmazási rendszerük ott, ahol amúgy is csak elég kicsi felügyelőbizottságok vagy igazgatói tanácsok vannak, nincsen, nem, nem lenne szükség bonyolult bizottságok létrehozására, ahol megint csak mindenkinek részt kell venni. Aztán a mandátumot betöltők képességeinek vizsgálatakor megint csak nem lenne szükség egy rendkívül összetett ex ante ellenőrzésre. Aztán a szanálási és, és felszámolási eljárások esetében nem kellene még egyszer lefolytatni azokat a folyamatokat, amelyeket, amelyek úgyis megtörténnek a nemzeti csődeljárási folyamatok keretében. A bejelentési kötelezettséget már említettem, hogyha a kis és kevés rizikót felmutató intézményeket meg kellene szabadítani azoktól, az előrásoktól, amelyeket Bázel amúgy is csak a nagy kockázatos intézményekre dolgoztak ki, de Európa mindenkire kiterjesztette. Nos, ez lenne a valódi arányosság, és a pénzügyi piaci stabilitásra nem lenne hatással, sőt, a reál gazdaság a pénzzel való ellátását jelentősen javítaná. Köszönöm. Thank you. Mr. Köszönöm szépen, Uda úr következik. Köszönöm szépen. Néhány dologgal kapcsolatban én is hadd mondjak néhány dolgot, ami az arányos, arányosságot illeti. Hadd mondjam el, hogy az SSM felügyel bennünket, és egy új bejelentési ciklus kezdődik, BCBS 239, e, és e, ez egy nagyon fontos feladat, egy hatalmas projekt. Hadd mondjam el az arányosságot illetően, a probléma, hogy a, a kockázat nem csak a mérettől függ. Hogyha megnézzük a jelenlegi helyzetet, Számos probléma felmerül, legacy kérdések, amelyek a kis bankokat is érintik, egyszerű üzleti modellt alkalmaznak. Franciaországban egy speciális jogszabályt fogadtunk el, amely új eszközöket tartalmaz, ez nagyon jól működik, ez tehát, és ez egy olyan modell, amelyben nem közvetlenül a magán, vagy a végfelhasználóknak adják el a termékeket, hanem közvetítőkön keresztül. És ez új eszköz kategóriát jelent, Harmadszor felmerült egy kérdés Bázellel kapcsolatban és a különböző modellekkel kapcsolatban. Ami Bázelt illeti, a Bázel 4 kapcsolatban, eh, potenciális esetleges felül vizsgálattal kapcsolatban. Nagyon aggódtunk, hogy ugyanazok a szabályok, és gyakran rosszul kidolgozott szabályok nagyon különböző ö, eh, intézményekre lennének érvényesek, és ezzel nagyon különböző következményeket jelentenének. Legyen szó kis bankokról, nagy bankokról, ami a jelzálogot illeti, az USA-ban a Fannie Mae és a Freddie Mac, amik a két nagy jelzálog rendszer, itt, és ez a, a mérlegen kívül van, Európában pedig a mérlegbe bekerülnek a jelzálog rendszerek. Tehát ugyanaz a rendszer nem biztos, hogy ugyanazzal a hatással van a két rendszerre, ezért a szabályok testre szabályozása nagyon, szabása nagyon fontos. Főleg, mivel a bankok a gazdaság finanszírozói. Aztán, ami a specializált finanszírozási módszereket illeti, a javaslat elején mondjuk legyen arról szó, hogy mi finanszírozunk egy, egy repülőgépet, és ennek megvannak a bizonyos biztosítékai, de hogyha ezek után egy légitársaságot kell finanszíroznunk, kilencszeresére nő a biztosíték mértéke, pedig lehet, hogy a járatnak nyújtott, vagy a repülőgépnek nyújtott hitelnek a biztosítéka sokkal egyértelműbb lett volna magának a repülőgépnek a formájában, mint a légitársaságnak a finanszírozása. Ezt próbáljuk megmagyarázni. A Bázel 4 kapcsolatban ezek a problémáink, és ebből a perspektívából azt gondoljuk, hogy jobb, hogyha nincs megegyezés, mint hogyha rossz megegyezés van. Persze, hogyha van egy működő egyezmény, jól működő egyezmény, ez a legjobb. Emellett milyen modellekről van szó, mik azok a modellek? Egy modellel megpróbáljuk hatékonyan öm, tükrözni, vagy leképezni egy kockázattípust a múltbeli tapasztalatok alapján, tehát megnézzük, hogy milyen e, tapasztalatok voltak, és ezt próbáljuk modellezni. Tehát, hogyha támogatjuk ezt a metodológiát, ez számunkra nagyon hasznos. Szeretném megemlíteni, hogy az SSM egy nagy harmonizációs és ellenőrzési modellt fog indítani hamarosan. E, támogatjuk tehát ezt a metodológiát. Negyedszer Nem, a negyedik kérdésre nem tudok e egyértelműen válaszolni, de ez a szöveg, ebben látni fogják, hogy ez a leverage-el kapcsolatban, átételi hatással kapcsolatban, MSFR-ral kapcsolatban vizsgálatokra, felülvizsgálatokra kerül sor. Amit ön mondott, és a kérdése azt mutatja, hogy mennyire komplex szabályokkal kell szembenézni az RCR-ral kapcsolatban, likviditási kérdésekkel kapcsolatban, és egyéb arányokkal, vagy egyéb témákkal kapcsolatban. Nagyon fontos azonban, hogy következetesek legyünk. Köszönöm szépen. Thank you. Uh... Köszönöm szépen. Szabin Timmers Janssen következik. Én azt hiszem, hogy itt két kérdés van, amelyre szeretnék uh, reflektálni. Az arányosság kérdés az egyik nézzük meg, hogy a KKV-knál a normákat hogyan tudjuk betartani. Nos, mi mindig is úgy kezdjük, hogy először megvizsgáljuk a kritériumokat, a hitelezési kritériumokat. Nem is gondoljuk, hogy ennél ez sokkal bonyolultabb kellene legyen. Nálunk három szempontot veszünk figyelembe. Először is megvizsgáljuk azt, hogy a vállalkozó pontosan hisz-e a saját ötleteiben, érti-e azt, hogy hogyan működik az üzleti terve, és ő egy olyan személy, aki képes lesz ezt megvalósítani. Másodszorban pedig megvizsgáljuk azt, hogy a, azok az emberek, akik körülötte vannak, mennyire támogatják az ő gondolatait. Ez nagyon fontos szociális és és környezetvédelmi szempontból is, és harmad sorban pedig vajon érti az összes szempontot, részletet, és képes lesz-e működőképessé tenni mindezt. Nos, hát mi mindig valami olyan dolgot próbálunk támogatni, amely releváns társadalmi szempontból is, és amennyiben igen, akkor megvizsgáljuk a kockázati szempontból is, kvalitatív és kvantitatív szempontokat figyelembe véve. És minél jobb a kockázati elemzésünk annál egyszerűbb az egész helyzet. Tehát így kellene szerintünk a KKV-k esetében eljárni. Másodszorban, amikor az arányosság elvéről beszélünk, akkor számunkra fontos látni azt, hogy milyen komplex kérdésekkel is van dolgunk. A kisebb bankok esetében az a probléma sokszor, hogy kevesebben dolgoznak az irodában, tehát nekünk kell az összes munkát elvégeznünk. Nekünk az lenne jó, hogyha a kompetens hatóságokkal állandó párbeszédet tudnánk folytatni az arányosság elvéről, hogy ez szépen közös munka során alakuljon ki. Egy másik dolog, ami nagyon sokat segítene nekünk, az az lenne, hogy az ellenőrzések tekintetében jó lenne tudni, hogy mikor lesznek ilyen ellenőrzések. Persze értjük ennek a lényegét, de, de jó lenne ezt előre látni. Ezután pedig fontos, hogy az arányosságot soha ne a prudencia ellenében alkalmazzuk, de azért mégiscsak az adatgyűjtés egy kicsit túl bonyolult a mi véleményünk szerinte. Szeretnénk azt is elérni, hogy jól érthető bizniszmodell vagy üzleti terv alakuljon ki, de nálunk összesen kettően, ketten dolgoznak az irodában, a bázeli kérdésekkel ők foglalkoznak, egy-két napot tudnak erre rá fordítani, nagyon jól ismerik a helyzetet, de egyszerűen képtelenek arra, hogy naponta alkalmazzák azt a több ezer oldal technikai előírást, úgyhogy ilyen értelemben kellene az arányosságról elgondolkodni, ez nagyon hatékony lenne. Köszönöm szépen. Köszönöm. Christian Steve Müller következik. Jó néhány kérdés volt, és szólt hozzám. Először is ugye itt az, az feltökésítésről volt egy kérdés. Mi úgy gondoljuk, hogy alapvetően nem szabadna kibúvókat találni. Mi úgy gondoljuk, hogy ezek a koncepciók ezek ellentétesek az egész rendeletnek a szellemével. A keretben gondolkodva pontosan az a cél, hogy a vesztességeket azok állják, akik leginkább képesek erre. Tehát itt profi megközelítése van szükség, és ezt kellene tovább erősíteni. Nagyon sokszor a lakossági szektorban nem lehet felmérni a kockázatokat, és az egyértelmű a múltban elkövetett hibákat végig kell gondolnunk, és éppen ezért a kereskedelmi, illetve a lakossági szektort jobban szemmel kell követni. Egész egyszerűen ezek a kókó kötvények valószínűleg nem, nem felhasználhatók ebben a szegmensben. Mi úgy gondoljuk, hogy a makroprudenciális sztenderdeket harmonizált formában kell megvalósítani, és úgy gondoljuk, hogy itt nagyon sürgős ügyeket is meg kell oldani. a kettes pillérbe tartozó iránymutatások alkalmazásán keresztül, valamint egy olyan jelenlegi eh, jogszabálytervezeten keresztül, amely most nagyon erősen korlátozza a kockázatelemzést. Ugyanakkor makroprudenciális szinten Néhány héttel ezelőtt megjelent egy tanulmány az ISRB e részéről. Nos, ennek az alapján a makroprudenciális eszközök alkalmazása a tagállamokon keresztül nagyon különböző képet mutat. Hát ez még nagyon töredezett, fragmentált, és úgy gondoljuk, hogy itt a kettes pillérre kettes pillér szabályaira ugyanennyire szükség van. És harmonizált formában kell megközelíteni ezt egységesen. Ami pedig az arányosságot illeti, egyetértünk azzal, ami elhangzott, tehát tényleg úgy gondoljuk, hogy itt még azért nagyon sok mindent lehet tenni, hogy egy kicsit egyszerűsítsük ezt az egész rendszert. És a az arányosságot sohasem a prudencia ellenében kell megvalósítani. A BRRD rezsimen belül ez már amúgy is megvalósul, és itt azt kell elsősorban megvizsgálni, hogy az adott bank esetében mit tudunk tenni a likviditás növelése érdekében. De ez már alapvetően benne van a keretben ebben az egész rendszerben. Köszönöm szépen! talán arra is emlékeztetni kellene, hogy különbség van itt a burden sharing és a bail in között. Úgyhogy kérem, hogy erről ne beszéljenek, de ha jól értettem, akkor volt egy olyan kérdés is, ami a felügyeleti szervhez tartozott, vagy hozzáfordultak. Még néhány percünk van. Még mielőtt a felügyelők szólalnának fel, volt itt még egy kérdés, amire szeretnék kitérni. Egy percben. Az MRL-lel kapcsolatban teljes mértékben egyetértek az elhangzottakkal, és valóban a felügyeleti uh, szempontokon van mindig a hangsúly, de ugyanakkor nem teljesen világos a helyzet az SB-vel kapcsolatban, pedig ennek hatalmas uh, hatása lehet az üzleti modellekre, és nem világos uh, a válasz egyelőre. Hogyha olyan intézményről beszélünk, amelynek mondjuk hat leányvállalata vagy fiók vállalata van, akkor láthatjuk, hogy hogyan néz ki ez a helyzet. Egyértelmű, hogy a különböző hatóságoknak és felügyeleti szerveknek egységesen kell fellépnie. Köszönöm szépen, Andrea Eria. Számomra Peter Simon kérdése volt nagyon érdekes. Daniellel egyetértek a gyakoriság kérdésében, főként a likviditás tekintetében. A, a mm, felügyeleti szerv nem várhat egy évet ezekre a, mm, az adatokra, Úgyhogy vannak olyan területek, ahol biztos, hogy nem szabad a követelményeken mm, gyengíteni meg kell vizsgálnunk azt, hogy mik jelentenek problémát az adatszolgáltatásban, jelentéstevési kötelezettségben, de én szerintem már most is az SRB-n keresztül nagyon is integrált rendszerrel állunk szemben. Az SSM és tehát itt, itt már az integráció megvalósult, itt ami nem működik, az a különböző más hatóságok, illetve makroprudenciális hatóságok, központi bankok által megkövetelt adatok. Nem kell itt újra feltalálni a kereket. Az Egyesült Államokban egy olyan felső hatóságot hoztak létre, amely az összes illetékes hatóságot magába foglalja, és közösen állapítják meg a az adatszolgáltatás, tehát hogy az, hogy miből kell adatot szolgáltatniuk a bankoknak. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó megközelítés, és ennek kellene érvényesülnie nálunk is. Ami a mi ajánlásainkat illeti, vannak új javaslatok, különböző kivételek kidolgozására, és mi úgy gondoljuk, hogy a kritériumokat kellene tisztázni először, annak a fényében, hogy mire is van valójában szükség, és hogy hogyan kívánjuk az adatokat kezelni. És én úgy gondolom, hogy ez mindenképpen javulni fog. Köszönöm szépen, Daniel. Igen, röviden, részben a non-preferred senior debt kapcsolatban, illetve az erre vonatkozó harmonizált kategóriák kialakítására vonatkozólag mi nem gondoljuk azt, hogy a Bailin bonyolultabbá válna, sőt, mi azt gondoljuk, hogy ezt fel kell tudni használni. Ez egy fontos kritérium, és ugyanakkor a kompenzációs rendszert is ki kell alakítani az új betétesek számára, annak érdekében, hogy hatékonyabban működjön a rendszer. A covered bonds esetében az NFS-áron belül azt szeretném elmondani, hogy egyetértünk azokkal a 2015-ös decemberi ajánlásokkal, amelyeknek értelmében csak az ár kivételeket csak azokra az intézményekre kell leszorítani, amelyek nagyon szűk értelemben tartoznak ez alá. Csak nagyon röviden szeretnék visszatérni arra a kérdésre, amelyet Hökmárk úr vetett fel, a felügyelet és a resolution közötti kapcsolatra. Nos, alapvetően az MRL-en belül mi úgy gondoltuk, hogy a Bélinre vonatkozó a döntéseket a fizetőképes bankokra tudjuk alkalmazni. Itt két lépcsőben kell újra tökésíteni a bankot, és valóban van összefüggés az elvárási szintek, és a kritikus funkciók megőrzések között. Tehát folytatnia kell a banknak a tevékenységét, és nyitva kell hagyni erre. Ezt pedig előzetesen kell tudni felmérni, és azt kell meghatározni, hogy mi is az igazán jó szint. 16% az valójában csak kétszer 8%-ot jelent. Tehát ez a fajta megközelítés, gondolkodásmód, az MRL szintek kiépítése szempontjából az Európai Bizottság javaslatával is egybeesnek. És az egész banki tevékenység komplexitása nem gondolom, hogy a hatóságoktól származna. Itt, itt nem az MP kontra SP-ről van szó, egyszerűen csak a banki struktúra egyáltalán nem egyszerű, semmiféle szempontból, nem csak a PNR szempontjából, hanem egész egyszerűen komplex tevékenységről van szó, és ezért komplex annak a megoldása is. Köszönöm. Csak két gyors megjegyzés. Uh, how they Tehát visszatérnék az előző kérdésre. El kell ismernünk, hogy van itt egy kockázat, mondjuk uh, személyes indítatásból, tehát én felügyelőként természetesen erősíteni akarom a bankokat, hát a saját reputáció miatt is, és ugyanezeket az ösztönzőket adnám a többieknek is. Tehát nagyon óvatosnak kell lennünk, és a biztos bankokban automatikusan alkalmazik kell a szabályokat, és nagyon fontos az összekötés, tehát hogy a bankok hogyan kötődnek össze. Én látom a gyakorlatban a második megjegyzés, a jelzálók dologra kérdezett az egyik kollégám, ez nagyon igaz, amit mondott, és természetesen ez az oka annak, hogy miért nem értünk el a Bázeli bizottságban még megállapodás, hiszen alapvető kockázati kitettség van az amerikai bankok és az európai bankok esetében. És az alapvető különbség a bankrendszer működésé működése között Európában és az Egyesült Államokban. Büszke, hogy vannak globális megállapodások, vannak jó dolgok ezekben, de hát ez a legnagyobb kihívás. Köszönöm, köszönöm. Eliza Ferreira, köszönöm. Tehát mindenképpen az MRL esetében jobban oda kell figyelni, és meg kell nézni, hogy az MRL rövid távon hogyan működik, tehát itt elméletileg van egy ilyen külön kérés, és meg kell vizsgálni, hogy ezeknek a dolgoknak milyen lehetséges költségvonzatai vannak az összes bank esetében, és ezt, ezt is figyelembe kell venni. És az átlag ebben a helyzetben nem jelent semmit, a másik a hitelezők hierarchiája, tehát itt mindenképpen szükség van a tisztázásra, a harmadik megjegyzésem pedig arra a tényre vonatkozik, amit mondtak, egységes piacon vagyunk, és bank unióban vagyunk, és és itt bizonyos gazdaságok likviditásáról van szó, tehát szeretnénk ezt elérni, és itt a felelősség szintje különböző, és a felelősség és a rendszer szintű hatás még minden nem kap elég figyelmet, nincs rá megfelelő eszköz, így európai szinten, tehát így nemzeti eszközökre, nemzeti szerszámokra kell hagyatkoznunk. Az utolsó megjegyzésem az EF 9-es, és itt tényleg gyorsítani kell az átmeneti időt, hogy tisztázzuk, hogy mikor és milyen viszonyok között valósul meg. Köszönöm szépen, és most az előadóink, Hökmark úr. Well, uh, I would like to thank, thank szeretnék köszönetet mondani a hozzászólásokért, kérdésekért, válaszokért. Mindenképpen magunkkal viszünk valamit. Nagyon gyümölcsöző eszmecserét tartottunk az MRL-ről, és egyidejűleg el kell gondolkoznunk a saját tőke szinten, a felelősségek megoszlásán, azon tény ellenében, hogy az elnök úr úgy gondolja, hogy ez bonyolult, de meg kell néznünk, és meg is fogjuk vizsgálni. És természetesen az összes többi témát is felmelegítjük. Tehát még egyszer köszönöm szépen. Köszönöm. Én is megköszönöm a részemről mindazt, amit hallottunk. Érdekes volt hallani, hogy az arányosság az egyik kulcs tényező, és nagyon örülök annak, amit Enri úr mondott. Tehát nem kell itt a spanyol viaszt újra felkattalálni. harmadszor vagy negyedszer, csak meg kell nézni, hogy mi történik. Örülök, hogy kapcsolatban állhatunk a jogalkotás kapcsán. Tehát köszönöm szépen még egyszer a CRB, a BRD részéről köszönöm. Köszönöm szépen. Ez egy nagyon gyümölcsöző alkalom volt, és nagyon sok elemről beszélt. És mindenkinek jó jogalkotást